Dear colleagues, uh, let's start our meeting. Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. Of the new year 2020. They have... Mindenkinek boldog új évet szeretnénk kívánni, reméljük, hogy mindenki számára sikeres év lesz a 2020-as. Először is el kéne fogadni a napirend tervezetet, úgy látom, nincs ellenvetés a napi rendtervezettel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendtervezetet. Jár úr, önnek sincs ellenvetése? A napirend kapcsolatban? Nem, nagyon jó. Menjünk tovább. Haladjunk sorban. Második napirendi pont. November 11-12-i tavalyi ülésén kétőkönyvények elfogadása. Aztán december második és harmadik ülésünk jegyzőkönyvének elfoglalása. Ezek a jegyzőkönyvek mindenki számára elérhetők. Ha jól tudom, itt sincs semmiféle ellenvetés. Akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük. Jó lesz ez így? Következő napi rendi pontunk, elnök bejelentései hármas napi rendi pontnál tartunk. mondanám, amit mondanom kell. A következőkről szeretném önöket tájékoztatni. Az írásos az írásos eljárás ö, eredményei a tavaly november 11-12-i B ö, ügyek eredményei a következő 646 per 2018, 755 per 2018, 145 per 2019 ügyes, ügyeket nyitva fogjuk tartani, és ezt jövőbeli ülése, üléseken fogjuk megtárgyalni ezeket. Következő 171 per 2019-es petíció, ezt is nyitva tartjuk, ezt is napi tűzzük majd egy következő alkalommal, és az MV-s kollégáknak is el fogjuk küldeni tájékoztatás véget. 145 per 2019 és 211 per 2019. Ezen petíciók esetében két hónapos határidőt szánunk a petenseknek, hogy válaszoljanak a bizottság legutóbbi dokumentumára. 690 per 2018-as ügy, ezt is nyitva tartjuk, és a 784 per 2019-el együttesen fogjuk tárgyalni aztán 124 per 219 és 178 per 219, ezt a két petíciót lezárjuk. Nézzük a vitatott ajánlásokat, szintén írásos eljárásról van szó, következőket tudom elmondani. A, az, öt, az 500 az 501 per 2019 és 501 per 2019 esetében 550 2015, 36, 563 2019, 596 per 2019, ezeket elfogadtuk ugyanúgy, úgy, ahogy ezt a zöldek kérték. Ezt kérem, hogy vegyék figyelembe. Nézzük a következő napi rendi pontot. Meg fogjuk vitatni a különböző petíciókat. Negyedik napi rendi pont következik. A versennyel kapcsolatos petíciók, versenyjoggal. 974 per 2018-as petíció következik. lignit eladásról van szó, egy görög elektromos áramot forgalmazó társaság esetében, Megalopoliban. Arról tájékoztattak minket, hogy a petens, a petíció benyújtója nincs jelen, úgyhogy meg is adom a szót a bizottságnak. Francesca Matéria asszony. Nak adom meg a szót. Uh, thank you, Madam Chair. Um, so... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a görög kötelezettségvállalásokat illeti, amelyeket a bizottság 2018-ban módosított, ezekkel kapcsolatban a lignithez való ö, kedvezményes hozzáférésről van szó. A PPC vállalat kapta meg ezt Hosszú történetről van szó. 2008-2009-es bizottsági a bizottsági határozatokat a bíróság visszavonatta. A bizottság ezt követően az Európai Bíróság ítélete miatt a meglévő lignit egységekre vonatkozóan egy átlátható közbeszerzési eljárást követelt. A bizottság úgy gondolja, hogy a PPC verseny társainak is hozzá kell tudni férni a, az ilyen egységekhez, és ezért egy sor garanciát is kértünk, hogy a PPC pénzügyi, pénzügyi érdekei se sérüljenek. A bizottság a Helén Köztársaság és a PPC kérésére megpróbált odafigyelni 2019-ben. A PPC nem értékesítette ezeket a PPC egységeket, tehát ez mulasztásnak minősül. Mi történik most? Júliusban, 2019. júliusában egy új görög kormány lépett hivatalba, és ez az új kormány még decemberben, a tavalyi évben egy új nemzeti energia és klímatervet fogadott el. Mi üdvözöltük ezt az energia és klímatervet, mert ennek alapján 2023-ra megszűnik a jelenlegi helyzet, de azért a ligni teljes fokozatos kivezetéséig Görögország köteles a 2016-os bírósági ítéletnek, valamint a bizottsági határozatnak eleget tenni. Megkértük Görögországot arra, hogy biztosítson jogorvoslatot a 2018-as kötelezettségvállások végrehajtása helyett, a gör- görög fél pedig arról tájékoztatott bennünket még tavaly novemberben, hogy felülvizsgálat, felülvizsgált kötelezettségeket fog magára vállalni, hogy lezárhassuk az ügyet. Viszont mindaddig, amíg a lignitet az országban teljes mértékben fokozatosan nem vezetik ki, a versenytársak a lignit alapú generációkhoz hozzáférést fognak kapni az egyenlőség jegyében. Ennyit részemről köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a kollégáknak adok szót. Köszönöm szépen. A néppárt nevében egyetértünk a bizottság értékelésével. Úgy gondoljuk, hogy az új görög kormány megközelítése, hogy egy új módszertanra alapozva zöld tervet alkalmaz, és fokozatosan 2028-ig kivezeti a lignitet, a jelenlegi kérdést elavultá teszi, Mindazonáltal fontos kérdésnek számít a környezet miatt. És itt van még a verseny kérdése is, ezt is fontosnak tartjuk. Mindazonáltal úgy érezzük, hogy ezt a petíciót le lehetne zárni, ugyanis a görög fél válasza, valamint az Európai Bizottság fellépése elfogadható a számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nikola úr is szót kértessé. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kérem, engedjék meg, hogy röviden és nem feltartva önöket elmondjam, hogy a görög kommunista párt mit gondol. Mi pontosan az Európai Bizottsággal ellentétes véleményet, véleményt képviselünk erre a petícióra vonatkozóan. Miért? Szeretném elmondani, hogy ez egy petíció, és mi azt szeretnénk, ha ez nyitva maradna, és megvitatnánk még egyszer a verseny és az energia területén foglalkozzunk ezekkel a petíciókkal. Számunkra a kérdés nem az, hogy ezeket a termelési egységeket értékesíteni fogják, és hogy milyen áron, nem erről van szó. Mi egyáltalán nem szeretnénk ezeket értékesíteni. Miért is? Azért, mert Ezeket akkor építették, amikor a PPC még egy közszolgálati, egy állami vállalat volt, azaz a görög adófizetők pénzéből finanszírozták, azért, hogy eh, az eh, villamosenergiaipar szükségleteit ki lehessen fizetni, és le lehessen fedni. A görög kormányok az évek során, beleértve a jelenlegi görög kormányt és a korábbi görög kormányt is, de egyébként is minden görög kormány az Európai Unió keretét hajtotta végre. Az energia liberalizációja után és a figyelembe véve a zöld növekedést ugyanazon az úton mentek tovább. Most itt van a Green Deal, amelynek alapján a, a használatát be kell tiltani az értékesítés, valamint a közszolgálati vállalat privatizációja nem értelmes, nem logikus. Miért? Azért, mert a Melitiben lévő egység rendkívül modern, nem szennyezi a levegőt, nem bocsát ki gázokat. Tehát az állam ellenőrzésével szükséges befektetéseket lehetne végrehajtani annak érdekében, hogy nagyobb ö, hozamú legyen majd a villamos energia termelés kevesebb szennyezés mellett. Tehát villamos energia termelhető meg, mégpedig oly módon, hogy ez a görög lakosság igényének nagy részét le is fogja fedni. Az előbb Beszéltem az energialiberalizációról, a zöld növekedésről és a lignit felhasználás csökkentéséről. Mindezek negatívan befolyásolták a görög nép életét, hiszen megugrottak az ingatlanárak, a zöld növekedés adóját és költségeit is meg kellett fizetniük az embereknek, és miért? Azért, hogy olyan vállalatot támogassunk, amely megújuló energiaforrásokkal foglalkozik nagyon sok szerződés eh, vállaltak magukra. Most az új kormányjal szeretnének felhagyni azzal a szerződéssel, amelyet eh, sikerült kikovácsolni. A privatizáció témájában nagyon nagy a verseny, különböző magánvállalatok eh, versenyeznek egymással, és úgy számolunk, hogy a PPC-ben nagyon sok ö, egységet be kell zárni, nagyon sok munkahely, kb. 5000 munkahely fog megszűnni. A PPC nem csak a lignittel foglalkozik, hanem ö, van ott vízerőmű is. Mindezzel azt érjük el, hogy más országtól fogunk függeni az energia szempontjából. Görögországnak nincs ö, gázforrása, nekünk importálnunk kell. A lignit viszont létezik, ott van a föld alatt, és rendkívül olcsó a kitermelése. A lignit betiltása nagyon sok gondot jelent majd az a, a vállalatnál dolgozók számára, de a nyugat-macedon területeken élő emberek számára is. Az Európai Uniós energiacélok, a az alternatív energiák jelentik a problémát, hiszen ezt nagyon súlyosan fogják megfizetni a görög emberek. Ez a téma még nem zárult le, nagyon nehezen élnek azok, akik ezeken a területeken, ezekben a régiókban élnek. Egy egységes állami energiavállalatra van szükségünk, amely mindenfajta energiaformát használhat. Szükség van arra is, hogy villamos energiával lássuk el a szegény családokat, és tudományosan kell mindezt megterveznünk, az egész gazdaságra vetítve. Ilyen logika mentén kell eljárnunk. Ha folytatjuk azt, amit Siriza tett, akkor a PPC kellene értékesíteni. A görög értékelést a bizottság átnézte, a bizottság ragaszkodik ehhez az irányhoz. Figyelembe véve hogy milyen új adatok vannak a kezünkben, és hogy milyen nehéz helyzetben van az ország. A vitát folytassuk, a petíció maradjon nyitva, és tartsuk szem előtt a fejleményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nikolá úr. Agiusszaliva úr, tessék. Szociáldemokraták nevében azt kell, hogy mondjuk, hogy a válsághelyzet számunkra nem egyetemű további vizsgálatukat szeretnénk kérni az ügyben. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jelentős politikai háttérrel bíró petíció, itt egy kikényszerített privatizációra van szó, éppen ezért azt gondoljuk, hogy nyitva kellene hagyni ezt a petíciót. AGS úr, a következő. Hogyha kíván hozzászólni a zöldek nevében. viszont a zöldök nevében én szólnék, nekünk is vannak két helyénk ezzel a petícióval kapcsolatban, illetve a pályáztatás menetével kapcsolatban. A, a bizottság a válaszában közepényében úgy nyilatkozott, hogy igazságos, méltányos, piaci alapú megközelítésű pályázatot kell kiírni, de a petíció benyújtója úgy véli, és ez indokoltak is tűnik az ő véleménye, hogy a két eh, lignit blokk eh, megalapoliban és melitiben áron alul, a piaci áron piaci ár alatt lettek értékesítve. És hát most mi a piac alapú, méltányos eh, ár? Ezt nehéz azért meghatározni egy-egy vállalat számára, de itt igazából ugye két blokkról beszélünk, csak két lignit blokkról. Hát ez volt az én hozzászólásom, egyfajta költői kérdés. Én ne, úgyis nem gondolom, hogy ez egy igazságos, méltányos, piac alapú megközelítési pályázat volt. Most pedig Arvanitis úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A GUE frakciót képviselve önnel, elnök asszony, értek együtt, az ön gondolataival teljes mértékben egyetértünk, illetve a szociáldemokratákkal is van közös nevező. Úgy gondoljuk, hogy Elevanusz kollégám nagyon fontos szempontokat említett, itt sok ezer, öt ezer munkavállaló sorsáról is van szó, az ő életük is eh, ezekhez a lignit blokkokhoz kapcsolódnak, az ő megélhetésük, a családjak családok megélhetése és figyelembe kell, hogy kerüljön. Köszönöm szépen. És akkor kérdezem, hogy van-e még hozzászólás? Nem? Úgy vélem, hogy azt a döntést kell, lenne a helyes, hogyha nyitva hagynánk ezt a petíciót, és arra kérnénk a bizottságot, hogy az aktuális eh, információkról számoljon be az új pályáztatási eljárásról, legalábbis amennyire én érte, értem az ügy menetét. Márciusban múlt évben elindult egy pályázati kiírás, de a választások miatt ez igen csak lassan halad, tehát még folyamatban van a tender jelenleg. Várjuk majd a helyzet friss ismertetését a bizottság részéről, és reméljük, hogy a foglalkoztatás szempontját és figyelembe tudják venni. És akkor most eh, támogatják ezt a döntést? Ampel szakbizottság? Ők eh, támogatják ezt a tájékoztatási bizottság részéről? Igen, akkor Népát részéről is köszönöm a választ. Tehát akkor tovább visszük, és további vizsgálat céljában nyitva hagyjuk ezt a petíciót, hogy jobb megoldás szülessen ebben a kérdésben. Következő napirendi pont, az az ötödik, az ötös napirendi pont. Három petíció tartozik ide. A 0620-as 2018-ból TK görög állampolgár nyújtotta be 43 aláírással környezetvédelmi szempontjai a görögországi halkidiki félszigeteken található bányaterület védelméről. Aztán, tehát itt is bányászat, de környezetvédelmez kapcsolódik, ugyanúgy, ahogy a 0917-es petíció 2013-ból Szotirios Adamopoulos görög állampolgár által benyújtva, a Skuriaszi aranybányászat kapcsán, itt is a Halkidiki félszigeten folytatott aranybányászat és az ezáltal bekövetkező környezetszerzésre van szó, majd 0001 per 2016-os petíció egy spanyol állampolgártól, Ismael Antonio López Pérez úrtól, a Lobó Független Környezetvédelmi Egyesület nevében, Görögországi Halkirki félszigeten, tehát Oszkúriaszi bánya, által okozott erdőírtásról van szó ismételten csak, tehető ez a bánya az érintett. És hogy most elkerüljük, hogy össze keverjük ezeket a petíciókat, leszögezném, hogy ugyanarról a projektről van szó. Az Eldorado Gold, a kanadai vállalat, Görögország irányvállalatáról, a Hellas Goldról van szó, Kidiki félszigetén, ahol több bánya telephelyjel is rendelkezik a vállalat. És akkor én úgy értettem a helyzetet, hogy három petens is fog hozzászólni. Illetve három petíció esetében két hozzászólunk van itt, két petens van itt személyesen, 5 percben szólhatnak fel. E, először Kiriakosz úr és Eftimiu úr ők lennének itt. Mindketten 5 percet kapnak. Ki kíván, akkor... Igen, 5 percet kapok. Csak akkor megpróbálom röviden elmondani, hogy mit is írtam le. A következőket szeretném önök elé tárni. Országom jogalkotása ebben a, a témakörben nem felel meg az uniós irányelvnek, amely a növények és állatok védelmét biztosítaná a, a Natura 2000-es területeken. A, 92 per 40 város irányelv vonatkozó eh, pontjai határoznak arról, hogy milyen védelmet kell biztosítani a környezet szempontjából a védett területeken. És azt is elmondanám, hogy ez a bánya telephely, nek az üzemeltetése csak akkor engedélyezhető, hogyha a körülvevő környezetet nem károsítja a bánya üzemeltetése. Előzetesen kell a környezeti hatásokat, lehetséges következményeket értékelni. Minden egyes bánya helyszín tekintetében ezt meg kell határozni. És ezek a telephelyek, lehet, hogy egyenként nem is, de összességében az összes telephely együtt nagyon komoly károkat is okozhat a környezetben. Itt az bánya telephelyének üzemeltetése függetlenül történik a környezet eh, gazdálkodástól ezen a területen, és a görög jogalkotók nem ültetik át megfelelően az irányelv, a 92-40-es irányelv hatodik cikkét eh, nagyon sok eh, görög ügyvéd jog, jogász szerint sem kerül betartatásra Görögországba. 2011-ben emiatt már panaszt emeltünk, de sajnos nem értük el a kívánt eredményet, és az újabb görög törvények még csak tovább bonyolították a helyzetet. A jogalkotó nem ismerte, hogy a 92 ben egy város hatodik cikkének eh, eljárásai eh, két másik irányelvhez is kapcsolódnak a környezeti károk felmérésére vonatkozóan. Ugye a környezeti hatásvizsgálat irányelv az egyik, az, az Európai Bíróság pedig éppen ezért úgy ítélt meg a helyzetet, hogy, hogy a vonatkozó cikkben leírtakat a környezeti következmények szempontjából is be kell tartani, illetve a bánya üzemeltetése szempontjából még külön különleges hatástalmát is kell végezni, hogyha különleges védettséget élvező területre nyúlik be egy projekt, mint jelen esetben ez a bányászati projekt. És a környezeti hatás vizsgálat ebben az esetben két külön vizsgálatból kell, hogy álljon, két különböző eljárásban, de a görög jogalkotók ezt nem vették figyelembe, és nem ültették át ezt az irányelvet. A 9243-as irányelv értelmezése nem volt megfelelő, nem volt azonos azzal, ahogyan az Európai Bíróság azt értelmezte. A jogászaink szerint a görög jogalkotó megközelítése megsérti a 92.40-os irányelv megfelelő átültetésére vonatkozó kötelezettségét Görögországnak. Itt a görög törvények az irányelvben foglaltakkal ellentétes eljárásokat vezetnének be a környezeti következmények felmérésének tekintetében. Az Európai Bíróság úgy határozott, hogy bármely projekt méretétől függetlenül ugyan olyan környezeti hatásvizsgálatnak kell, hogy alá legyen vetve, de Görögországban nem állítottunk fel egy független, független hangsúlyozom, az engedélyt kiadó hatóságoktól független környezeti vizsgálatokat végrehajtó hatóságot testület. Köszönöm szépen. És ezen kívül még szeretnénk dokumentumokat is benyújtani, amelyek még részletesebben is bemutatják a helyzetet, de 5 perc ezeket nem is tartottam. Köszönöm szépen. Time. Köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt. Már tudom, hogy ez nem túl hosszú. Sotirios Adomopoulos úr következik, parancsoljon, 5 perce van önnek is. Köszönöm szépen. Tia Madam Chair, distinguished. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai ülése, és itt lehetek a petíciós tagbizottság ülését Valójában túlmutat ez a kérdés a görög államhatáron, mert a környezetvédelem az nem csak egy országra tartozik. Hogyha zöldebb és, és tisztább bolygóért harcolunk, az azt jelenti, hogy az életet és tisztább földet szeretnénk, tehát ez egy mindenképpen indokolt, igazságos harc. Én azt gondolom, hogy mindenki számít, sem lehet nem lehet egy személy sem, vagy egy vagy egy nem állami szervezet sem túl kicsi ahhoz, hogy ne próbáljon meg valamit tenni. Úgy gondolom, hogy a dolgok összefüggnek egymástól, függőségi helyzetben vagyunk. Brazíliában, Ausztráliában erdőtüzek vannak, egyre nagyobb az erdő, egy, egyre nagyobb problémát jelent a megnövekvő tengerszint, és egyéb természeti katasztrófák mellett eh, azt kell mondjam, hogy ez nem szabad, hogy ezeket, eh, hogy ezek a jövőben is eh, bekövetkezzenek. A görög gazdasági növekedést így kezeli, úgy tűnik a görög állam nem az életet, nem az életet választotta a görög állam, hanem a gazdasági növekedést. Itt máshol is szó van. Van itt egy kellemetlen igazság. Az állam egoista és nem átlátható a parlamentek és a kormányz, kormányzatok kiadj, elárusítják a közjavakat, és magukat alávetik az ügyle, üzleti érdekeknek. Az emberi jogokat és szabadságjogokat semmibe veszik, szennyeznek, és a természetes, a természetes élőhelyeket, a biodiverzitást, a flórát és faunat veszélybe sodorják, csak úgy, mint az emberi egészséget és az emberi életet. A bányász tevékenység egy olyan területen, amely már egyébként is, ahol egyébként is ö, nagy, nagyon, sok, nagyon komoly a ö, földrengések veszélye, azt jelenti, hogy ö, az azt jelenti, hogy nagyon sok természetes, ö, ö, természetes ö, erdő felületet veszítünk el, ezen kívül hihetetlen mennyiségű vizet használ fel, felszín alatti vizet, ez azt jelenti, hogy 600 méterrel csökken a felszín alatti víz határa, és különböző nehézfémek, illetve kénsavak kerülnek az ivóvízbe. Ezek még kis koncentráció mellett is lehetnek ha- mérgezőek vagy halálosak. Hogyan lehet az, hogy nem, vesz, nem vesz, tesszük fel a kérdést, hogy az emberi ö, tevékenység hatással van-e valamilyen módon a természetre, direkte vagy indirekt, indirekte. Az emancipálódott civil társadalomnak joga van ahhoz, hogy megkérdőjelezze a kormány, fe, a kormány fellépését. A 917-es petíció nyomán a helyi önkormányzat elküldte válaszát, elküldte válaszát és arra jutott, hogy eh, nagyon valószínű, hogy eh, a fenntarthatósági céloknak és feltételeknek nem felel meg ez a bányászati projekt. Sajnálatos módon a görög környezetvédelmi minisztérium, illetve egészségügyi minisztérium nem reagált erre. Tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok, a mai napom azt kérem önöktől, a halkidiki környezetvédelmi katasztrófát ítéljék el. Kérem, hogy ezt a petíciót tartsák nyitva, mert két 2009-es irányelvet nem tartanak tiszteletben, és kérjenek véleményt a görög kormánytól a szerződés szegés témájában, és követeljék ki, hogy legyen egy környezetvédelmi hatástanulmány. Kérjük azt is, hogy egy független delegáció látogasson el a régióba, tekintsék meg, mit jelent ez környezeti szempontból, és milyen társadalmi megosztottságot jelent ez. Végezetül hadd mondjam el azt, amit Irisos mondott, Egyébként a Liberációban is megjelent ez a cikk, mégpedig 2013 áprilisában. Την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Επέλεξε... Ezeknek az embereknek a története sok mindent elmond. Az emberek, az emberek ebben a régióban kiálltak valami mellett, és úgy gondolom, hogy ez hasznos férfiak és nők számára, azok számára, akik úgy gondolják, hogy a piac barbár viselkedése ellen, eh, eh, viselkedésével szemben állnak. Köszönöm szépen, Adamopoulos úr, mondja az elnök. Most pedig meg fogjuk hallgatni a bizottság véleményét. Janis Kuninotis úr, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattuk végig a petensek érveit és véleményet, köszönjük szépen. Egyébként várjuk az írásos észrevételeiket is. Egyébként el kell még azt is mondanom, hogy mi is ugyanannyira aggódunk, mint a petensek. A projektnek már maga a tartalma is szignifikáns hatással lehet a környezetre, éppen ezért kell elérni azt, hogy ez a projekt, hogy ezt a projektet megvizsgálják, és megfelelően korlátok közé szorítsák. A potenciális környezeti hatás miatt is történt az, hogy ennek a projektnek a törléséről, megszületéséről, születése miatt, megszületése, eltörlése miatt bíróság elé kerüljön az, került az ügy. 2013 óta, 2013-ban az az első ítélet született, hogy a Habitat és az környezetvédelmi hatás irányelv alapján a különböző eljárásokat tiszteletben tartották tehát tartalmilag is meg, megvizsgálták ezt a projektet, ami pedig a lakosságok, lakossággal folytatott konzultációt illeti, számos probléma fölmerült, egy, egyes tanulmányok azt próbálták meg kimutatni, hogy nincsen környezeti hatás, negatív hatás, tehát vannak itt nyilvánvalóan olyan gond, pontok, amelyek a lakosságot bizony aggaszthatják. A bíróság egy elsőleges hatástanulmányt is megvizsgált. Ez alapján a projekt a Natura 2000 helyszínnek csak négy tízezredét lennének hatással, és egy másik besorolás szerint is hasonló statisztikára jutottak. Ez azt jelenti, hogy a Natura 2000 helyszíre gyakorlatilag minimális hatással lenne a projekt. Ezzel lehet egyet nem érteni, de erre jutott az elsődleges, vagy ezt mondta ki az elsődleges eljárás. Aztán egy felfüggesztési kérelmet felülbírált a minisztérium miszerint a projekt folytatódhat. Várjuk, hogy ezután milyen lépések következnek a minisztérium részéről, az biztos, hogy a bizottság nyomon kíséri ezt a kérdést, és tudjuk, hogyha nem megfelelő ennek a, ennek a projektnek a nyomon követése, akkor ez gondokat, jelen, gondokat okozhat. Egyébként úgy véljük, hogy a tagállami hatóság és bíróság ezzel kapcsolatban már döntött. Köszönöm. Akkor most a vita következik. A képviselők szólhatnak hozzá. Auken asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg vagyok döbbenve. Olyan ez, mint hogyha a bizottság vonakodna. A bányászat olyan dolog, hogy bizony sajnos katasztrófához is vezethet, főleg az aranybányászat. Már régóta tud, tudomásunk van erről a helyzetről. Van, sok olyan eset van, amikor minden rosszul alakult, és csak a legvégén tudunk valamit tenni, ez egy ilyen postmortem stratégia. Akkor reagálunk, amikor már minden elpusztult. Szerintem sokkal inkább preventívnek kéne lenni. Próbáljuk meg azt elérni, hogy az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályait tiszteletben tartják. Szeretném, hogy a sarkára állna a bizottság. És én úgy gondolom, hogy az Orhuszi egyezményt sem tartották tiszteletben. A petensek nem jutottak hozzá a dokumentumhoz. Kérem a bizottság választát, vajon az Orhuszi egyezményt tiszteletben tartották-e? bizottság számára kielégítő az, hogy volt egy környezeti hatástanulmány, és hát valóban kicsit korlátozott volt, nem egyértelmű, de hát ennél nagyobbat nem igazán lehetett megoldani, végrehajtani. Kérem szépen, így akarják elérni azt, hogy az emberek tiszteletben tartsák a, az európai jogszabályokat? Már a bolgár esetből is tudjuk, hogy az aranybányászat, ez bizony egy kemény dió, veszélyes is lehet. Én kérem szépen az összes eszközünket csak így magunktól csak úgy magunktól visszaadjuk? Hát mit fognak szólni akkor a polgárok? Bizottság. Önök tényleg azt gondolják, hogy az EU-s jogszabályokat tiszteletben tartották? Mert az EU-s jogszabályok egyértelműen felsőbbrendűek ebben az esetben. Köszönöm szépen, Margarita. Vince úr következik. a szót. Én azt gondolom, hogy a, az aranybányászatnak hatalmas környezetvédelmi következményei vannak, hogyha csupán az én országon beli állapotokat tekintjük, akkor 2000-ben egy cianidbányászatos bányászatos környezeti katasztrófa volt, amely két országot érintett, ráadásul Romániát és Magyarországot is, és annak nyomán az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, illetve az Európai Bizottság is ígéretet tett arra, hogy egészében vizsgálja az aranybányászat környezeti következményeit, hiszen még olyan aranybányászati eljárást nem találtak ki, amelynek ne lenne hatalmas környezeti kockázata elsősorban a melléktermékek, a szennyező, mérgező melléktermékek okán, és természetesen hozzájárul a természeti táj teljes megváltoztatása, tehát nem véletlenül láttuk ezeket a, a képeket, amelyek egy holdbéli tájat idéztek a számunkra, egy egyébként valóban egy Natura 2000 helyszín kellős közepén. Természetesen ott van a másik oldalon az a jogos igénye az államoknak és a vállalatoknak, hogy a, az altalajkincset kibányásszák, hasznosítsák, csak amikor mérlegre tesszük a gazdasági hasznosságot a környezeti kockázattal, a környezetre gyakorolt hatással, az emberéletekre, az emberéletekre jelentett veszéllyel, akkor természetesen, hogy elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy a kockázat csökkenjen, ne legyen lehetőleg. Tehát ebből a szempontból a, a, a jogi lehetőséget is tekintetbe véve valóban az Európai Bizottságnak erőteljesebben kellene föllépnie ebben a kérdésben, és európai érdeket kell védenie a környezet tekintetében, úgyhogy mi egyetértünk azzal, hogy ez a petíció nyitva maradjon. Thank you, Lara. Köszönöm szépen. Vanitis úr a következő. Köszönöm szépen. Akkor, amikor Ská Keller asszony ellátogatott a régióba, egy szót sem tudott mondani, szótlan maradt, sokan szótlanok maradtak. Én akkoriban újságíró voltam, és újságíróként tudósítottam az egészről. Hatalmas katasztrófáról van szó, mely a környezetet, az embereket érinti, a kultúrát, kulturális örökséget. Mennyit ér egy élet? Hány aranyrudat? Azt szeretném elmondani, hogy a talajvíznek okozott kár, illetve a tengeri környezetnek okozott kár, és a falvaknak okozott kár nem ellensúlyozható néhány száz munkahelyel. A munka munkahely önmagában véve nem elegendő. Egyetértek néppárti kollégámmal. És egyetértek azzal, hogy a kollégák hogyan látják az egész helyzetet. A kérés logikáját senki sem kérdőjelezi meg. Az állampolgárok is támogatják a kérelmet. A kormánynak a beruházásokkal kapcsolatban, korábbi kormányról beszélek, felelősségei vannak, és a késedelemért is. Időközben megváltozott a környezet, tehát megfigyelőket kell küldenünk a régióba. A Környezetvédelmi Bizottságnak, szakbizottságnak kellene kivizsgálni a kérdést, azért, hogy a kollégák saját szemükkel láthassák, hogy mi zajlik. és hogy döntessenek arról, hogy európai környezetvédelmi szabályokhoz kapcsolódik-e az egész vagy sem. Jelenleg környezeti válságot élünk, és ilyen szempontból az Európai Parlament és a Bizottság nagyon fontos szerepet játszik a folyamatban. Mindaz, ami a Halkidiki félszigeten zajlik, és Skuriesben, az átmegy majd egy másik régióba, és utána Bulgáriába is eljut. Tehát már tegnap tennünk kellett volna valamit az ügyben. Köszönöm. A következő Nikola Alavánasz úr. Köszönöm szépen. Ami az aranybágyászatot illeti, és általában véve az állami monopóliumot Halkidikén, hát ez nem az első alkalom, amikor a petíciós bizottságban szó esik az ügyről. A kormány megengedte a bányászatot, és jelenleg a mostani kormány a nagyvállalatokat támogatja megpróbálja lezárni azokat a nyitott kérdéseket, amelyeket az intervenciók okoztak. Az emberek sztrájkolnak, a szakszövetségek is, stb. A parlament, a görög és az Európai Parlament is megkapta a kérelmüket. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság a környezetvédelem őre. De itt mégiscsak azt nézi, hogy egy bűncselekmény történik Görögországban, melynek súlyos kihatásai vannak a környezetre. Láthatjuk ezt azokból a dokumentumokból is, amelyeket benyújtottak, hiszen a környezetben azon a környéken lakók egészségét is károsan érinti. Állandó károkat is okozhat mindez. A görög bánya nem támogatja a helyi közösségeket. Az emberek nagyon alacsony munkapér mellett dolgoznak, nagyon sok a munkahelyi baleset is. A bizottság azt mondja, hogy rugalmas munkafeltételekre van szó, és a vállalatok ilyeneket használnak. Az állam vizsgálja a kérdést, de valamit nem értünk. Görögországban a bíróság a nagyvállalatokat támogatja, és az ő igényeiket. Főleg akkor, ha nagyon nagy érdekek kötődnek ahhoz az ügyhöz. 160 tonna aranyról van ugyanis szó a régióban. Ezek a döntések zsarolásoknak adtak helyet, ha a vállalat nem zárhatott be két blokkot, akkor azt mondta, hogy embereket fog elbocsátani. Tavaly ősszel igen heves esőzéseink voltak, és különböző szennyező anyagokat kellett átvinni, amelyek szennyezték a környezetet is. Ami a különböző hulladékokat illeti, az ezzel kapcsolatos eljárásmód nem volt korrekt. Továbbá a környék földrengés veszélyes, és pontosan ezért annyira veszélyes a letett veszélyes hulladék is. Már most is szenvednek az emberek a negatív környezet miatt. Szenvednek a földrengés miatt, és emellett szenvednek amiatt is, hogy a termény is fertőződik. Skuriesben a beruházás, ez a beruházás a környezetet károsítja, és az emberek ellen szól. Persze lehetnének a dolgok másképpen is. Ha központosított lenne a gazdaság, akkor nem lenne a profit kritérium. És a környezetvédelmi költségeknél nem vennék figyelembe a munkaerő költségét, hanem azt néznék, hogy az, a munkaerőt hogyan lehetne megvédeni. Van itt egyfajta ellentmondás és egy harc. Ezért úgy érezzük, hogy a petíciót nyitva kell hagyni, figyelembe kell venni az új tényeket és az emberek aggodalmait is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nikola úr, Agius Lima úr. Először is köszönöm szépen a petíció benyújtóinak, hogy itt vannak és beszéltek nekünk, egyetértek velük. Ők azt mondták, hogy akkor, amikor környezeti kérdésekről esik szó, a légszennyezésről, erdőtüzekről és a Skoriesben lévő károkról, akkor nem csak görög problémákról van szó, ezek határokon átnyúló európai problémák. Így ennek a petíciónak nyitva kell maradnia, nyomást kell gyakorolnunk a görög kormányra, küldjünk egy levelet a képviseletnek, kérjünk további részleteket, és küldjük el az Envi szakbizottságnak is az anyagunkat, tehát maradjon nyitva ez a petíció, és továbbra is gyakoroljunk nyomást a görög kormányra. Én is szeretnék mondani néhány szót. A bizottság bírósági ügyekre hagyatkozik, melyek Görögországban függőben vannak, jelenleg zajlanak. Az időzítés a következőképpen néz ki. A 2019-es bizottsági igazságügyi eredménytábla alapján az 500 nap alatt sikerült lezárni bizonyos ügyeket az elsőfokú bíróságon, aztán jóval többet a második fokú bíróságon, mindent összevetve pedig 2200 napra van szükség, tehát nagyjából 6 évre van szükség, hogy egy ilyesfajta ügyet kezeljenek. De nekünk nincs időnk arra, hogy 6 évet várjunk arra, hogy a görög bíróságok egy ilyen ügyet megoldjanak. Egy észszerű időszakon belül kell tudni egy ilyesfajta problémát megoldani, hiszen itt az alapjogi karta érintett az ügyben. Lát, én úgy gondolom, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság nem távolodhat el, nem határolódhat el ettől a problémától. Így. Adok, két percet adok a petíciót benyújtó feleknek. Eftimio úrnak és Panagiotopuló úrnak is mind a ketten szót kapnak, ugye? Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy, hogy az ilyen ügyek elvileg nemzeti bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ez a mi petíciók azért született, mert azt láttuk, hogy a nemzeti igazságszolgáltatás ezekben az érintett ügyekben nem az európai igazságszolgáltatás szolgáltatás értelmezését, az Európai Bíróság értelmezését követi. Ez volt az egyik oka a petíciónk bejutásának. A második ok az, hogy a görög államtanács sok esetben, nagyon sok esetben az ilyen tevékenységek tekintetében nagyon későn hoz döntés, nagyon hosszadalmasak ezek az eljárások, amíg végre egyfajta döntés születik a görög államtárcsát, Éppen ezért nyújtottuk be az önök szakbizottságához ezt a petíciót. Tudjuk, hogy az Európa Bíróságnak, a nemzeti bíróságoknak, illetve az Európa Parlamenti szakbizottságoknak milyen egyes hatásköreik vannak, ezzel tisztában vagyunk. Én a petíció valamennyi aláíróját képviselem, és én azt kérem az ő nevükben is, hogy maradjon nyitva ez a petíció és a bizottságok vizsgálja ezt meg, illetve az MV szakbizottság is foglalkozon ezzel a kérdéssel, és jó lenne, ha létrejönne egy csoport, egy küldöttség, amely a helyszínre látogatna, megnézni a helyzetet, a helyiekkel is konzultálna, szakértőket is megkérdezni hiszen ezt a problémát már 15-20 éve, a hajókéteki aranybányászat problémát 15-20 éve vizsgálják szakértők, és köszönöm szépen, 10 másodpercet pedig vissza is adom. Köszönjük, 3 másodpercet kaptunk. 10, nem, 3. Most pedig a Konstantinus Adamopoulos úr kapja meg két percre a szót. Köszönöm szépen, elnök az sem akarom kezdeni ezt a két percet, csak szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, aki ezt a petíciót a mai napon támogat. Nagy örömömre szolgál azt, hogy frakciók közötti frakción állt ívelő támogatás, mondhatni, majdnem egyöntetű támogatása van ennek az ügynek, és hogy lezárjam a mai hozzászólásomat, a véleményemet a szaloniki egyetem állásfoglásával zárnám, azt idézném, amely a régióban az aranybányászati tevékenységeknek jelentős, visszafordíthatatlan károkat okozó tevékenységként írta le. Köszönöm szépen! Köszönöm, akkor remélem ezzel lezáratjuk ezt a napirendi pontot, hiszen egyhangúan támogatjuk a nyitvahagyását a petíciónak. Nem szeretnénk, ha a bizottság csak elbújna egyes szabályok mögött, illetve a helyi megoldást támogatni. Nem, nem, a bizottságot kérik hogy dolgozzon tovább az ügyön. A projektnek a az esetleges potenciális környezeti hatásait vizsgálja meg, ha ezt fektet, akkor újra vizsgálja meg az Európai Bizottság, és uh, uh, petíciók új szempontjait is vegyék figyelembe, és számoljanak be nekünk aztán a szabályok betartására a 92.43-as irányelvben foglaltaknak mennyiben tesznek eleget, amely stratégiai környezeti vizsgálat létrehozását, illetve elvégzését is előirányozza. Úgy látom, van még egy hozzászóló. Az orhoz egyezmény, orhoz egyezménye eh, kapcsolatban úgy gondolom, hogy itt fontos, hogy a releváns dokumentumokhoz hozzáférjünk. Legalábbis én azt hallottam, hogy, hogy az Orhus egyezményben foglalt eh, hozzáférési jogokat nem tartották be. 2001-es arhozi egyezmény betartásának vizsgálatot is kérjük a bizottságtól, hiszen az érintett felek nem jutottak hozzá a vonatkozó dokumentációhoz, ez pedig az orvos egyezmény e, értelműben meg kellett volna kapniuk ezt a hozzáférést, és akkor most az elnök asszonyunk is megérkezett, úgyhogy átadom neki a szót, hogy a továbbiakban ő vezesse az ülést. Hello, good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, elnézést, hogy késtem, de Spanyolországban nagy vihar van, és késett a gépem. Folytassuk akkor a munkát. Hatos napi rendi pont következik. Spanyolul fogom folytatni az elnöklést. Tehát hatos pontnál tartunk. 668 per 2018-as petícióról van szó. Egy bolgár állampolgár nyújtotta ezt be, a 1698 per 2005-ös rendelet és a 2009 per 28-as irányelv Bulgária általi állítólagos ö, megsértéséről szól ez. Ha jól tudom, nincs itt a petens, úgyhogy a bizottságnak adom meg először a szót. Ha jól tudom, az NR igazgatóság képviselteti itt magát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a lehetőséget, örülök annak, hogy eh, reagálhatok erre a petícióra a bizottság nevében. Röviden elmondanám, hogy miről van szó. A petens azt állítja, hogy Bulgária nem tartotta be az Európai Uniós jogból származó kötelezettségeit, a kisméretű megújuló energiaforrásokra eh, vonatkozó árakat megszüntett és új árakat állapított meg. Azzal kezdeném, hogy a bizottság teljes mértékben egyetért azokkal az alapelvekkel, amiket rögzített a petens. Tehát amikor ilyen támogatási rendszerek valósulnak meg, akkor a tagállamoknak a lehető legnagyobb mértékű biztonságot, előreláthatóságot, átláthatóságot kell biztosítani a polgárok számára. Már többször is hangot adott ezen meggyőződésének a bizottság. A 2018-os átdolgozott megülő energiaforrásokról szóló irányelv kimondja, hogy nem lehet visszamenő hatállyal, visszamenő hatállyal negatív módon befolyásolni a már létező támogatási rendszereket egy-egy tagállamban. Visszatérve a konkrét esetre, én úgy vélem, hogy a korábbi irányelv, tehát a 2018-as irányelv eh, fényében eh, kell ezt értelmezni. Két tényre hadd utaljak. Egy, tagállamoknak jogi kötelezettségét kötelezettségét eh, kell, kellett vállalni, tehát 2020-ig egy bizonyos százalékot kell teljesíteni megülő energiaforrásokból, a bolgár esetében ez 16 százalék, illetve olyan intézkedéseket kell hozni a tagállamoknak, amelyek erre vonatkozóan egy ütemtervet alakítanak ki. Tehát a tagállamoknak nem kötelezettsége az, hogy legyen egy támogatási rendszer a magyarul energiaforrásokra, ez egy lehetséges eszköz, de nincs ilyen kötelezettség. Második dolog, Bulgária már túl teljesítette ezt az ütemtervet, amit az irányelvben megállapítottak. 2017-ben a, már a 2020-as szint fölött volt. Ebben a kontextusban, vagy ebben a helyzetben a bizottság arra jut, jutott, hogy a támogatási rendszer megváltoztatása nem jelent semmiféle kötelezettségszegést vagy szabályszegést, hiszen nem kötelező ezeknek a támogatási rendszereknek a kidolgozása. A második feltétel sem adott, tehát ott sincs jogsértés, hiszen Bulgária teljesítette a kitűzött célokat. Ami a legitim elvárásokra vonatkozó elvárás, ö, ö, alapelvet illeti, ezt az alapelvet önmagában nem lehet értelmezni, tehát mindenképpen úgy kell ezt értelmezni, hogy össze van kapcsolva, össze van kapcsolva egy konkrét jogszabályjal, és emögött ott van a tagállami intézkedés, jelenleg ugye a támogatási rendszerről van szó. Nos, a gazdasági szereplők sosem sosem indulhatnak ki abból, hogy egy helyzet a végtelenségig változatlan lesz, hogyha egy tagállami hatóságnak jogába van változtatni magán a rendszerem. Ennyi lenne, köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a képviselők következnék. Radev úr az első, aki szót kért. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Engedjék meg, hogy röviden hozzászóljak ehhez a témához. Nem tudok azzal egyetérteni, hogy a támogatási rendszer megváltoztatással Bulgária nem teljesítette az EU-s jogszabályokat. A 2009-es irányelv alapján a különböző tagállamoknak tagállami célkitűzéseket kell teljesíteni 2020-ig a megújuló energiaforrások részesedésére vonatkozóan. Tehát a cél az, a cél az, hogy meg, teljesítsenek egy bizonyos célt, de olyan, olyan irányú kötelezettség nincsen, hogy az erre vonatkozó támogatási rendszert is kidolgozzák. A támogatási rendszer egy lehetséges eszköz, ezzel élhetnek a, élhetnek a tagállamok, de az irányelben foglalt kötelező érvényű célkitűzéseket máshogy is elérhetik. Az Eurostat 2017-es adatai alapján Bulgária a 2020-as jelzőszámokat már túl teljesítette, és 2017-ben 18,7%-nál állt a megülő energiaforrások részesedési esetében. Ez a 2015-16-os célkütőzéseket is meghaladta, az 12% volt, illetve a 16-os, 16%-os 2020-as célkütőzést is meghaladta. Az EU energiapolitika iránymutatásai alapján ugye vannak, vannak bizonyos támogatási eszközök, Nos, vannak, voltak már hasonló esetek, azokban mint kimondták, hogy a 2009-es irányelvet nem sértették meg, és az Európai Bizottság, ahogy az imént hallottuk, ugyanez, ugyanerre a következtetésre jutott, és 2019-ben is volt már egy hasonló következtetése a bizottságban. A támogatási rendszerek egyik alapfeltétele az, hogy a tagállamok garantálják, hogy a célkitűzést meghaladja a hogy a célkitűzést meghaladja a támogatási rendszer által kitűzött cél. Éppen ezért úgy vélem, hogy ezt a e, petíciót le kell zárni. Köszönöm szépen. Auken asszony következik. Hát ez idei év nagyon abszurd eseteket hozott. Tavaly volt választás, mindenki a mindenki a klímaváltozásra koncentrált, most pedig azt halljuk, hogy Bulgária Bulgária kijelenti, hogy hát eléggé bátortalan a célkitűzésünk volt, 18 százalék, de hát ezt elértük. De azért azt is meg kéne nézni, hogy az egyéb energiaforrásokat hogyan támogatják. Tudjuk a bizottságtól, hogy a kőolaj támogatás, illetve a e, szén támogatás e, nem túl rózsás. Szerintem magukba kéne nézni a bolgár hatóságoknak, hogy hogyan lehetne jobb módszereket találni, illetve fontos lenne a beruházás biztonságát is megoldani. Ezekből az energiaforrásokban emberek befektettek. Most viszont az egészet eltöröljük. A jogszabályok meghozásának egyik oka az, hogy biztonságot hozzunk létre. Nem lehet egyik napról a másikra a célkütőzéseket eltörölni és újakat meghozni, hogyha én örülök annak, hogyha egy célkütőzést meghaladnak, túl teljesítenek, de hát egy kicsit meglepődöm azon, hogy a 18% elérése után, ami nem egy magas célkültőzés, azt mondják, hogy ó, hát ez, ez már megvan, nem kell aggódni. Leállhat csak így egy tagállam? Idén már nem kell többet tennünk, hiszen az idei célkitűzést elértük. Én kérem szépen, inkább ösztökélni kéne mindenkit, hogy nagyobb részesedést éljen el a megújuló energiaforrásoknál. Nemrég szavaztuk meg a New Green Deal-t is. Uh, Miss Danoka. Danoka asszony, tessék. Letországban nekem is tapasztalatom van egy ilyen helyzettel. Igen nagy botrány alakult ki nálunk, ilyesfajta tarifák miatt ilyen kis energiaforrásoknál. Úgy, hogy nem is volt erre megfelelő ok. A nagy nyilvánosság zöld energiával kapcsolatos véleménye aztán igen negatívba fordult át, kedvezőtlenbe. A bizottság azonban ellenőrizheti azt, hogy a dolgok hogy haladnak. Az, hogy egy ország eleget tesz a nemzeti céloknak, az nem elegendő, hogyha ezek a rendszerek maguk nem megfelelőek. Nincsenek jól megalapozva. Tehát akkor a bizottságnak el kell mondani, hogy aggódik. És most ezt a petíciósok tették meg. én úgy érzem, hogy mindenképpen tovább kell még nyomoznunk az ügyben, tehát ne zárjuk le ezt a petíciót. Köszönöm szépen, Szaliva úr, tessék. Jogi szempontból Bulgária a 2009-es irányelvet nem szegi meg, de azért mégiscsak kérdéses, hogy a bolgár állampolgárok hosszú távú beruházásait hogyan védi meg és ezért az Európai Unió menetrendjében ezt figyelembe kell venni. A Green Deal-t szorgalmazni akarjuk, de ezért maradjon nyitva ez a petíció is. És úgy érezzük, hogy az ITRE szakbizottságot is tájékoztatni kellene erről a petícióról. Köszönöm szépen. A petíció benyújtója nincs itt. A bizottságot meghallgattuk, és meghallgattuk a képviselőket is. Úgyhogy nyitva marad ez a petíció. Mindenki azt kérte tőlem, hogy hagyjuk ezt nyitva. Senki sem javasolt azonban semmi más. Tehát mindenki azt mondja, hogy hagyjuk nyitva, de mást nem mondanak, nem javasolnak. Úgyhogy lehet, hogy az itre kellene véleményt kérnünk, ha ez így jó. Ha ez így jó önöknek, akkor így fogunk eljárni, és tovább lépünk, megnézzük a következő napi rendi pontot. Ez a hetes pont, a 838 per 2018-as petíció, Klaus Sammer Németországból küldte ezt a petíciót, és itt a, az elektromos hálózatról való gépjármű töltésről van szó. Ha jól tudom, Sammer úr itt van, üdvözöljük is. 5 percet kap, uram. Kérem, magyarázza el a petícióját, utána pedig a bizottságnak adunk szót, és a képviselőknek. És utána a végén még két percet kap azért, hogy záró megjegyzéseket tegyen. Üdvözlöm, és akkor tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, hogy eljöhettem ide. Németül folytatom. A gond a következő. A fukushimai katasztrófára szeretnék emlékezni, az elektromos hálózat nagy része akkoriban a katasztrófa miatt nem működött. Mi a köze ennek az elektromos autóhoz? Hát az interneten utána lehet nézni. A gépjármű ipar úgy döntött, hogy két irányú töltésre állítja át a töltőoszlopokat. Tehát tölteni lehet mindkét irányba. A gépjárművek képesek lesznek a hálózatból is letölteni, katasztrófa esetén például, és fordítva is igaz ez. Európában ugyan nincsen cunami gondunk, viszont próbálom működtetni a képernyőt. Európában vannak megújuló energiaforrásaink, ebből pedig nagyon sok. Az Európai Unió is szeretné ezt támogatni célként. Viszont ez ahhoz vezet, hogy a megújuló energia hálózati instabilitást eredményez. Utána néztem a kérdéseknek. A hálózat stabilizáció költségei csak Németországban 1,2 milliárd euró volt csak 2018-ban. Ahhoz, hogy a hálózat hasznos legyen a gépjárművek számára, alkalmazzák a V2G-t, a kétirányú töltés technológiát. Tehát ez egy kétirányú töltési technológia, fel lehet tölteni a hálózatra, és a gépjárművet is tölteni lehet. Ha feltöltünk, akkor ezzel stabilizáljuk a hálózatot. Hát ez így mind nagyon technikainak tűnik, de a lényeg a következő. A japánok úgy döntettek, hogy így fognak eljárni, és ezt az egészet így integrálják, ezt a technológiát. Én ezt nagyon hasznosnak tartom, nem csak katasztrofa helyzetben, hanem azért is, mert a hálózatos stabilizációt stabilizálni lehet. Az európai konnektor így néz ki ez a töltési rendszer, ez a vegyes lehetőség így nem kivitelezhető, ugyanis nincsenek szabványaink, nincsenek normáink. Ha jól tudom, most dolgoznak ezen, vannak, voltak erre próbák, de ez még mindig nem lett végrehajtva. Németországban azt terveztük, hogy 10 millió autót dobunk piacra, ezek ugye az utcára kerülnek, ha ebből 20% e- ázsiai e, gépjármű gyártótól származik, akkor meg látnunk kell, hogy 80% nem tartozik oda, tehát akkor ez az új technológia nem fog megjelenni. Holott ezt szeretnénk az utcán látni. De hát ez a 80% is hozzájárulhatna a hálózat stabilitásához, ha megfelelő lenne a töltés, ezért lenne szükség az új szabványokra. Utána néztem az egyik nagy német gépjármű vállalatnál, gyártónál megkérdeztem, hogy mit mondanak, azt mondták, hogy hát dolgozunk ezen, viszont mindaddig, amíg a szabány, szabályok erre nincsenek, ezt a technológiát nem veszük be a gépjárművünkbe, nem építjük be. Tehát ezért van szükség a politikára, rá kell bírnunk a gyártókat arra, hogy időben tehát nem megvárva azt, hogy még 8 millió gépjármű az, autó, az utcára kerüljön, hanem már most próbáljuk meg ezt szabványokban megfogalmazni. Tehát ezért kérem azt, hogy hagyják nyitva a petíciót, ne zárják le azért, hogy megkapja az Energia Szakbizottság is, és megfogalmazza a szakvéleményét, mert jelenleg ezek a projektek a magánszféra projektjei Angliában vannak energiatermelők, akiknek vannak ilyen V2G projektjeik, vannak különböző tanulmányok is, én ezeket csatoltam a, egy pre, a prezentációmhoz, egy norvég, egy norvég tanulmányról van szó, azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne integrálni a gépjárműveket az elektromos hálózatba. Tehát a lényeg a következő, az európai töltés esetében lehetővé kell tenni a kétirányú töltést, a gépjárműveket integrálva a hálózatba, de ehhez politikai döntésre is szükség van, és arra kell ösztönöznünk a gyártókat is, hogy alkalmazzák ezeket a standardeket, vegyék át, tovább kell ezt az egészet vinnünk, szükség is lenne erre, éppen ehhez kellene nyitva hagynia a petíciót, és továbbítani az ITRE szakbizottsághoz, és ezzel tulajdonképpen a végére is értem a felszólalásomnak. Köszönöm szépen, most pedig Szabin Krom kap szót a bizottság nevében. Hmm, yeah, thank you very much um, for giving me... Köszönöm szépen azt. Köszönet illeti a Petica benyújtóját és amiért elmagyarázta a helyzetet. Igen, a közötti forgalom dekarbonizációjához szükség van az elektrikus járművekre és annak az infrastruktúrának a képítésére. Itt fontos, hogy azt is szemre tartsuk, hogy itt rövid időn belül nagyon nagyban meg fog növekedni az elektronikus járművek száma a közutakon. Ezeknek hozzáférés kell férniük az elektromos hálózat hálózathoz, a villamos áramhoz, ez nyilvánvalóan kívások elé állítja a jelenlegi áramszolgáltató hálózatot és itt fontos szerepet játszhatnak az akkumulátorok, amelyek puffereként használhatnak, és a megülő energiaforrások tekintetében stabilizáló hatással bírhatnak a rendszerre. És itt megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá teszi majd az új generációs járművek esetében ez fontos lehet, tehát ez a kétirányú töltés és a hatékonyabb hozzáférés biztosítása villamos áramhálózatokhoz fontos számot. Új design elemekre vonatkozó előírásokat fogadtak el az uniós jogalkotók és ezen felül pedig a műszaki lehetőségek megteremtése mellett a, ennek a hálózati kapcsolódásnak megpróbáljuk a piaci lehetőségeket is segíteni. És hogy a petíció is említette, Európán belül is már léteznek kereskedelmi forgalomban ilyen megoldások, például Hollandiában, a Japán autókat, Nissanokat használnak, elsősorban ilyen e, csatlakozókkal, ilyen akkumulátorokkal, de egy elektromos járműveket utólag ugyan fel lehet szerelni egy eszközzel, amelyel ilyen irányú töltést tud, majd két irányú töltést tudod végezni, de jelenleg igazából a probléma az, hogy két egymással versengő rendszer, egy japán rendszer van jelen, amely két irányú töltést is lehetővé teszi, és Ázsiában nagyon sok szolgáltató ezt a rendszert használ és emellett van egy kombinált töltőrendszer, amelyet elsősorban európai és észak-amerikai szolgáltatók használnak, és e- ezt a szabványt támogatja az Európai Uniós jogalkotás is jelenleg. Az elektromos e- közlekedési infrastruktúrára vonatkozó irányelvben, tehát egyelőre ezt irányozták elő, de ha az elektromos járművek esetében a jövőben felmerül az az igény, hogy kétirányú töltést tegyünk lehetővé, ez azt jelenteni, hogy a már forgalomban lévő elektromos járműveket kell majd kompatibilisé tenni az újonnan bevezetendő rendszerre, és a Sademo eh, rendszer eh, járó járművek jelenleg ugye nem is tudják tölteni a az uniós töltőállomások nagy részén, hiszen a kétirányú töltésre nincs lehetőség az unió legtöbb töltőállomáson, e, de a jövőben lehet, hogy ezt e, e, szeretnénk bevezetni, de akkor utólag kell felszerelni majd a járműveket ennek megfelelő berendezésekkel. Jogalkotói szempontból szeretném azt is megemlíteni, hogy jelenleg az alternatív erőforrás vonatkozó irányá felülvizsgálatra kerül, és itt a, a bizottság a felülvizsgálat során kiemelt figyelmet fog fordítani a töltési lehetőségre, a csatlakozó szabványokra, és megnézik, hogy van-e szükség a jogalkotói részről a korlátozások, akadályok eltávolítására, hogy ez a rendszer a hálózati csatlakozásnak ez a fajta rendszere, a V2G meg tudjon valósulni. Azt is tudjuk, hogy nyilván 2030-ra lesz meg az a kritikus tömege az elektromos járműveknek az utakon, hogy igazán ez eh, a V2G rendszer releváns lesz eh, nagy mértékben, eh, de akkor is az intelligens töltés számunkra már most prioritással bír. Ez azt is jelenti, hogy nem közvetlen töltést tesz lehetővé csak, és ez jelenleg is egyébként már lehetséges, hogy, hogy egyfajta puffert alkalmazzunk, hiszen ha mindenki egyszerre 6 órakor munkavégeztével bedugná az ajzatba az elektromos autóját, akkor ez valószínűleg túlterheli a rendszert, éppen ezért egy kiegyenlített éjszakai töltésre most is van lehetőség pufferek segítségével. Köszönöm hozzászólások! Köszönöm szépen. Nekem már nincs sok hozzá fűzni valami, ami viszont fontos, amit mindenképpen meg kell értenünk, az az, hogy az intelligens töltés esetében, a V2G esetében az intelligencia, az intelligens, az intelligens töltésben eh, nem az autóból magába származik, hanem a töltés módja az, ami intelligens és itt az alternatív üzemanyagokra vonatkozó irányelv esetében a felülvizsgálat pontosan erre is fókuszálna, hogy biztosítsuk, hogy a töltők, a csatlakozó lehetőségek a, legyenek intelligensek, és itt valóban kétirányú töltés is lehetővé váljon. Tehát itt az intelligens megoldásnak a szívét, a magját a töltőrendszer alkodja, nem maga a jármű, hanem a jármű csatlakozó, a csatlakozó ajzat. Az Európai Unió jogalkotó szempontjából a CCS, a kombinált rendszer, ami a szabvány, amely már most minden töltőállomáson elérhető. Ezt az Európai Unióban kötelezően alkalmazandóként vezettük be, azért is, hogy meglegyen az a bizalom, az a biztonság, hogy az elektromos járműnek a gyártója és a vásárló is tudja, hogy ez biztonsággal, megbízhatóan használható, tölthető Európa szerte egy szabványnak megfelelő töltőállomás található mindenhol, tehát ez fontos volt, hogy a bizottság biztosítsa az interoperabilitást az unión belül. Ez nyilvánvalóan a következő években változhat a CCS szabvány lehet, hogy modernizálni kell. A jelenlegi alternatív erőforrások származó üzemanyagok irányelvének felülvizsgálta pontosan ezt is célozza, hogy megvizsgálja a következő lépéseket. Köszönöm szépen, most már tényleg a képviselők következnek. Bince úr kérte a szót először. Well, uh, obviously it's a very... Köszönöm szépen. Szakmai. Nagyon szakmai ez a téma, és Köszönöm a legutolsó magyarázatot a bizottság részéről. Nagyon informatív volt, és ez alapján megértettük az egész problematikát. Tehát van egy európai normánk, ugye? a töltő állomásokra vonatkozóan, elektromos gépjárművek esetében, de Kicsit tovább kéne gondolni a dolgokat néhány évre előre, és a 2030-as célkitűzés szerintem egy kicsit elkésett is lehet. Nem lenne, nem lenne jó, hogy akkor újra kéne gondolni ezt az egész kérdést. Amit a, ami a Green Deal-ben van, az alapján az elkövetkezendő években egyre többet fogjuk használni az elektromos gépjárműveket, erre fogják ösztönözni a polgárokat. Nagyon fontos az ipar számára a tervezhetőség, a bizonyosság tudniuk kell, hogy a kutatások, az innováció milyen irányba kezdődjenek, illetve az intelligens technológiának is hatékonynak kell lenni. Az összekapcsolódások is nagyon fontosak a különböző előállítókkal, az EU-val, illetve a Japánban vagy máshol lévő előállítók közötti kapcsolat is fontos. Olyan autókat kell gyártanunk, itt is, máshol is, ahol a globális, amelyek a globális piacon megállják a helyüket. Fontosnak tartom a normarendszer kialakítását, tehát legyenek standardok, a szabályzást ezen a területen is, és jó lenne, hogyha mi hamarabb ezek a kérdések rendeződnének. Szerintem hagyjuk nyitva ezt a, ezt a petíciót, nem politikai okoknál fogva, hanem pusztán szakmai okoknál fogva. A Green Deal idejében élünk, és azt gondolom mindent meg kell tenni azért, ahogy a lakosság számára az intelligens megoldásokat előtérbe helyezünk. Iva úr, köszönöm szépen, köszönet a petensnek, köszönöm a köszönöm a Petesnek, illetve a bizottságnak is, hogy eh, megtudhattuk ezeket a dolgokat. Új a standardünk, de úgy gondolom, hogy ezt a petíciót eh, mindenképpen nyitva kell tartani, illetve az idréhez is el kell ezt juttatni. Jó, Auken asszony következik. Igen, egyetértek az előttem szólókkal, de hadd mondjam el azt, hogy kicsit azért meg vagyok lepődve. Én úgy gondolom, hogy az ipar érdeke lenne az, hogy ezeket a dolgokat ők maguk elősegítsék. Jó lenne, hogyha nem blokkolnának egyes országokat. Vannak olyan országok, akik még mindig a dízel és benzin korában élnek, mintha nem is történne semmi, mintha nem lenne globális felmelegedés. Viszont az is nyilvánvaló, hogy egyes tagállamokban rendkívül fontos az autógyártás. Örülök annak, hogy az itrét, hogyha az itrét is bevonjuk ebbe az ügybe. Vagy, vajon miért csinál, miért hozzuk meg ilyen sok jogszabályt? Kár, hogy ezt nem veszik komolyabban. Köszönöm, most pedig a petens következik, két percet tudunk, tudunk adni Zámer úrnak. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Akkor a bizottság válaszára szeretnék most reagálni. Ugye itt az ott javaslatot tíz évig várjunk, csak úgy gondolom, hogy ez nem igazán észre, hogy addig várjuk meg, hogy elég elektromos jármű legyen az utakon. Aztán a Csadimú standard, illetve a CCS szabvány esetében én nem azt akarom, hogy a Csadimúra cseréljük le a CCS-t, a Csadimú szabvány ugye sokan azt mondták, hogy Európában nem is működik, de valójában működhet a Nissan vagy más gyártók is igenis vásárolhatók Európában, és használhatók is, ázsiai járművek is járnak az utakon, és tölthetnek az európai töltőállomásoknál. Egyszerűen csak a gyártókat arra kell rávenni, hogy a járműveket Európában is megfelelően úgy szereljék fel, hogy ha szükség lesz akkor majd valamikor kétirányú töltésre is alkalmasak legyenek. Az ázsiaiak ugye ezt teszik, hogy a jelenlegi rendszerekhez és a kétirányú töltő rendszerekhez is tudnak kapcsolódni a járműveikkel. Ezt le kellene rábírni az európaikat is. Aztán a bizottsághoz fordulnék azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet integrálni a két irányú töltést. Igen, ez a cél, hogy integráljuk, csak úgy gondolom, hogy nem kellene 5 évet várni, míg az összes érdeket fél leül egy asztalhoz, és úgy gondolom, hogy minél hamarabb, két-három évvel belül már akár el lehetne érni azt, hogy a gyártók olyan járműveket dobjanak a piacra, amelyek aztán valóban intelligensek és nem bután állnak majd a parkolókban öt év múlva azért, mert nem megfelelően megfelelőek a csatlakozóik, a töltőik, az akkumulátoraik. Úgy gondolom, hogy egy szabvány, egy norma segítségével időben e, el, kellene írni azt, hogy a járművek ez a lehetősége bírjanak. Köszönöm a petíció benyújtójának. Meghallgattuk a petenst, a bizottságot, illetve a szakbizottság tagjait. Ezután nyitva fogjuk tartani ezt a petíciót, és kikérjük az ITRE szakbizottság véleményét. Hogyan lehet a jogszabályokat megváltoztatni annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez és a Green Dealhez? Köszönöm. Következik a nyolcas napi rendi pont. Ez a 854 per 2018-as petíció egy német állampolgárságú személy nyújtotta be a Német Vasútbarát Egyesület nevében. Arról szól ez a petíció, hogy a, különböző, hogy a turista forgalomban használt különböző közlekedési módokra vonatkozó forgalmi adó milyen mértékű. Úgy látom, hogy nincs itt a petens, úgyhogy a bizottságnak tudom megadni a szót. Kubica úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petíció benyújtója két dolgot kérne. Először is bizonyos közlekedési módokra bizonyos ö, forgalmi adó rátát, illetve szeretné megváltoztatni a, az adózási helyet is. A tagállamoknak lehet kialakíthatnak normál adómértéket, illetve csökkentett adómértéket is. Erre van lehetőség. Viszont a 0%-os adókulcs jelenleg nem lehetséges. 2018. januárjában a bizottságnak van egy jobb volt egy javaslat az új szabályokra vonatkozóan, ez rugalmasabb lenne, és itt ez már tartalmazná 0%-os adókulcsot is. Ez azt jelenti, hogy elvileg lehetőség lenne a vasúti közlekedés esetében a 0%-os adókulcsra, illetve lehetne erre törekedni más közlekedési módoknál is. És januárban lesz majd a horvát elnökség alatt ennek a bizottsági javaslatnak a legújabb megtárgyalását, biztos, hogy ideig még eltart. Nézzük a petíció második részét, ez az adózás helyére vonatkozik jelenleg a távolság alapján történik ez, tehát nemzetközi viszonylatban leg, ugyanazt, ugyanazt a szolgáltatást két ország is megadóztatná. már 92-ben volt egy bizottsági javaslat, miszerint az adózás helye, az indulás helye kéne, hogy legyen, így a tagállamoknak van választási lehetősége. Ugyanezt kéri a petens, a bizottsági javaslat annak idején nem volt sikeres 92-ben, azóta egy átmeneti rendszerrel, adórendszerrel dolgozunk, hiszen akkor az adókulcsokat sem állapítottuk meg. Véglegesen nagyon sok volt a derogáció, nagyon sok volt a kivétel, megpróbáltunk egy belső piaci minimumot kidolgozni. A bizottság viszont a végleges rendszerre vonatkozó javaslattal állt elő nemrégiben. Ez egy hatalmas projekt. Az első, az első projektnek a tartalma az az áru vonatkozott. A szolgáltatásokban benne lenne majd a turista forgalom is, erre vonatkozva még nincs kész javaslatunk, de már bejelentettük egy nyilatkozatban a bizottság, a bizottság részéről a tanácsnak és a parlamentnek, tehát ez folyamatban van. Miért nincs meg még a szolgáltatásokra vonatkozó javaslat? Nem egyszerű ez, eltérőek jelenleg az adókulcsok, mert hát ne felejtjük, hogy a, az utasszállítás a szolgáltatások esetében kivétel, ami az áruszállítást illeti, hogy sokkal nagyobb szükség van egységes jogszabályokra. És ott nem jelent akkora gondot a végleges rendszer megállapítása. Nem akarok most további részletekbe bocsátkozni, szeretném csak megköszönni a figyelmüket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a frakció képviselői következnek, Vince úr. Yes, yes. Well, I think the, the explanation... Köszönöm szépen. A bizottság magyarázata, érvényes magyarázat, szerintem így kell eljárnunk. A helye általában tagállami hatáskör. Jó dolog, hogy vannak ajánlások, jó, jó gondolat az is, hogy van rugalmasság EU-s e szinten, hogy a tagállamok választhassanak. Szerintem nyitva hagyhatjuk ezt a petíciót, mert a tömegközlekedés is ide tartozik. Az, ö, az összes az összes ma vizsgált petíció valamilyen módon a Green Dealhez kapcsolódik, és itt bizony rugalmasságra van szükség. Ott van például a légi közlekedésben a üzemanyagadó, vagy most itt van ez a héja kérdés hagyjuk ezt nyitva. De ez esetben is kikérhetjük az ITRE véleményét. Ugye az ITRE? Nem, a TRAM. Akkor a TRAM. Jó, köszönöm. Sis, Mrs. Auken. Köszönöm, Auken azt. Uh, well, we, we are the Greens, of course, in, in line with the petition a bizottságra is oda kell figyelnünk, és a petíció benyújtójára is. Akár meghallgatást is megszervezhetnénk, főleg a vasút esetében gondban vagyunk Európában. Lehet, hogy a Trannal együtt ebben a témában egy meghallgatást kellene megszerveznünk, és persze maradjon nyitva az egész. Kucsávó. Jó, nagyszerű, akkor minden képviselőt meghallgattunk, meg, illetve az Európai Bizottságot is. Akkor az lenne a javaslat, hogy hagyjuk nyitva ezt a, ezt a petíciót, talán frissítést kérünk akkor a bizottságtól, hogy áfa témában, vagy héja témában még a legutóbbi javaslatok, illetve, hogy a januári tanács ez mire jut ezzel kapcsolatban, hova jutott a 2018 os javaslat. Tehát frissítésre kíváncsiak vagyunk a bizottság részéről. Aztán Auken úr, Auken asszony javaslatát szerintem meg tudjuk vizsgálni a koordinátorok ülésén. Hagyjuk tehát nyitva ezt a petíciót, és várjuk meg a bizottság frissítését a témára vonatkozó. 9-es napirendi pont, ez a 274 per 2009-es számú petíció, egy finn állampolgár nyújtotta be. Az elektromos gépjárművek feltöltésének megadóztatásáról szól ez Finnországban. Körünkben van nem tudom, hogy körünkben van-e, a petens nem, akkor eh, Tuominen úr következik a bizottság részére, a taxud részére a parancsolja. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel ez a petíció két kérdést érint, közvetlen és közvetett adóztatást is, az eh, utóbbiról fogok én beszélni, akkor kollégám a másikról. A a petíció benyújtója elutasítja azt az adót, amelyet a munkahelyen vetnek ki az elektromos autó töltésre. Ez egyfajta járulékos jutatásnak számít, és ezt figyelembe veszik a munkavállaló személyi adóbevallásában. Ez így megfelel a járulékos jutatások fogalmának, a telefon, különböző egyéb jutatások, jegyek, stb. Nincs semmiféle másodlagos unió jogunk, a tagállamok hatáskörébe tartoznak ezek a járulékos juttatások, és ők oldják meg ezeket a kérdéseket úgy, ahogy jónak látják. Finország úgy döntött, hogy megadóztatja 30 euróval havonta a munkavállalót, és ezt hozzá is tapja a személyi jövedel, adó bevallásához. Ennek határokon átnyúló dimenziója nincs, és így diszkriminációmentes nem tesz különbséget állampolgárság vagy tartózkodási hely alapján. A bizottság ezért nem tud beavatkozni ebbe a helyzetbe, nincs erre lehetősége. Úgy érzem, hogy a közvetlen adóról ennyit tudok mondani. A közvetett adó témájában kolléganőmnek adok szót. Igen. Emellett a petíció benyújtója. Mikrofont kérnek szépen bekapcsolni, nem halljuk a beszélőt. No, yeah, now it's on. Yeah. A petíció benyújtója a gáz és dízel adójáról is beszél. A közvetett adózásnál a gépjárműveknél nincs harmonizált adónemünk egy hangoságra lenne szükség, hogy előrelépjünk. Az Európai Bizottság mostanáig megtett javaslatai ezügyben kudarcot vallottak. Így a tagállamoknak jogában áll megadóztatni így módon a gépjárműveket, és nem, nincs itt diszkrimináció, nem érinti ez más tagállamok termékeit. nem mutat semmi sem a diszkriminációra ezen a területen Finországban. Ami az üzemanyagadót illeti, ott van az energiaadó irányelv, mely meghatározza a különböző üzemanyagnemek minimális adó szintjét, emellett pedig a Green Deal keretében a bizottság most dolgozik egy javaslaton, amelyet elő fog terjeszteni 2021 nyarán fogják ezt előterjeszteni. Ennek alapján úgy tűnik, hogy az uniós jogot Finország ilyen tekintetben nem sérti meg, így a bizottság egyelőre semmit sem tud tenni. Ennyit részemről. Mr. Yarrow, Miss Auken, do you want to do, you say something? Ich weiß nicht, aber jetzt denn, Only two äh, that we have here now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 Thank you. Well, it is for, for sure. Csak most fogom meghallgatni a döntését. Hát boldogtalan lennék, ha a német gépjárműipar beleszólna abba, hogy hogyan adóztassuk meg a Dán gépjárműveket, és hogy hogyan reklámozzuk, szor, támogassuk a közlekedést. Igen, reklámozhatjuk a Green Deal-t, odafigyelhetünk erre, de ennek sok oldala van maradjon nyitva ez a téma, sokat beszélünk a zöldadókról. Hát nem tudom. Pues, pues, open. That's the mi, pues mi opinión ¿no? y mi propuesta sería... Um... <laughs> A véleményem, vagy az elképzelésem azt lenne, hogy zárjuk le. Miután meghallgattuk a bizottságot, mi szerint ez nem a, nem a bizottság hatásköre, tagállami hatáskör, jelen esetben finn hatáskör, és azt mondja a bizottság, hogy itt nem diszkriminatív a tagállami jogszabály. Szerintem ezt be lehetne zárni, de hogyha jár úr és a Auken azt mondja, azt mondják, hogy ezt nyitva kell hagyni, hogy várjuk meg az új energia energiaügyi adózásra vonatkozó irányelvet, hát akkor meg lehet ezt várni végül is, vagy, a, vagy megnézzük azt is, hogy a Green Dealnek milyen jog, jogszabályi a következménye lesz. Vagy lezárjuk? Akkor hagyjuk inkább nyitva? Okay, yeah. a, a javaslat az, hogy maradjon nyitva mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel az adózási kérdéssel. Jó, maradjon nyitva, de azért ne örökre, meglátjuk, hogy mit hoz a Green Deal, és aztán utána majd lezárjuk. És akkor mi ketten itt egy újabb Green Deal-t írtunk itt ma alá. Rendben, akkor ez nyitva marad, és várjuk az irányelvet az energiaadóról, és a zöld tilt is. Köszönöm szépen. A tízes napi rendi pontot elhalasztjuk, elhalasztottuk a petens kérésére, így aztán a 11-es pont következik, a napi rend értelmében. Az Európai Számvevőszék 14 per 2019-es számú külön jelentése, Invitamos a la mesa principal a la... Hívjuk fel ide Anmi Turtelbaum asszonyt, az előadót, de fel a pulpitushoz. 10 percet tudunk szenni erre a témára. Kérem, hogy, hogy ezt a kőjelentést ismertesse. Ossza meg velünk véleményét. Nyilvános konzultáció révén a bizottság meg tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánivalót hagy maga után. Thank you very much. Köszönöm szépen, akkor 10 percet kap. Na, aggódjon, van időnk. Üdvözlöm, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Nem működik? a szék, jól van, úgy látom minden rendben most már, akkor 10 percben kapsz, ha tessék, üdvözöljük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom a szemvevőszék külön jelentőséget ossza meg velünk véleményét nyilvános konzultáció révén a bizottság meg tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kivennivalót hagy maga óta. Manapság nagyon sokat foglalkoznunk a nyilvánosság bevonásával, a nyilvános konzultáció, és nagyon örültünk, hogy a petíció szakbizottság felhívott bennünket arra, hogy megvizsgáljuk közelebbről ezt a, ezeket az eszközöket, amelyeket a bizottság használ, és a bizottság egy bizonyos eszköz auditálását választotta ki, méghozzá a nyilvános konzultációt. Úgy látom, hogy ez sajnos nem működik, nem tudom léptetni, vagy mégis, de most már jó lesz. Köszönöm szépen. Ezt is elmondom, hogy miért végeztük ezt az auditot, mi tartozott az audit eh, hatája alá, mivel foglalkoztunk, milyen eredményeket találtunk, és mit ajánlunk a bizottságnak. Tehát egyáltalán miért végeztük el ezt az auditot, ezt az enzős, az Európai Unióra vonatkozó 111. cikke alapján az Európai Bizottságnak egy adott kérdésen minden érintettel és a közzel is konzultálnia kell méghozzá a demokratikus legitimáció és az elszámoltatosság jegyében a 2001-es európai kormányzás vonatkozó fehér könyvben is lefektet az Európai Bizottság, hogy az érdekelt felekkel konzultálni kíván. A 2018-2020-as számvevőszék és stratégiának is részét képezi ennek a területnek az átvilágítása, és az Európai Parlament szakbizottsága is felkért bennünket, hogy megvizsgáljuk a, az európai jogalkotási folyamatban, hogyan vehetnek részt a polgárok. Tehát ez a háttér. És mit is néztünk meg konkrétan, meg akartuk nézni, hogy a nyilvános konzultációk mennyire hatékonyak, elérik-e, megszólítják-e a polgárokat, és felhasználják-e a konzultációk végén a polgári hozzájárulásokat, e, jó gyakorlatokat használ a bizottság, hogyan építi föl a keretét a nyilvános e, konzultációknak, könnyen, hatékonyan tudja bevonni a polgárokat, illetve hogy megfelelően elemzi el, dolgozza fel a nyert adatokat a bizottság, és tájékoztatást nyújt el az eredményekről a közszámára. És általánosakban azt mondhatjuk, hogy évente több mint 100 nyilvános konzultációra kerül sor. Mi 26-at vizsgáltunk meg 2016 és 2018 között, és hát a nyilvános kutatások száma alapján jött létre ez a reprezentatív mintavétel, a, és a kulcsfontosságú dokumentumokat e, e, vizsgáltunk meg, szakértőkkel beszéltünk, és egy felmérést is végeztünk 16 ezer konzultáció résztvevő polgár körében, hogy ezekkel is kiegészítsük az eredményeket. Több mint 2200-an válaszoltak a kérdésünkre egyébként. De milyen eredményekre jutottunk először? És a nyilvános konzultációs kerete a bizottságnak a jobb szabályozás eszköztárába tartozik, 2015-ben jöttek létre, és tettek elfogadó az ajánlások, és ezt követően egy frissítésre is sor került, és ezek tehát meghatározzák az által szabályait a nyilvános konzultációnak. Tehát 26-ot vizsgáltunk meg, illetve a résztvevőket is megkérdeztük számos dologról, és ez alapján az eredményük azt mutatja, hogy 42,40 4%-a a a polgároknak inkább elégedett a folyamattal, és a, az OECD országokban az Európai Bizottságot jelölték meg, mint amelyen a leginkább együtt tudnak működni, amely leginkább kíváncsi a polgárok ö, ö, véleményére, de persze kérdés, hogy aztán ez meg is valósul, használják e a polgári véleményeket. Nézzük meg, hogy azt, hogy hogyan jutnak el a nyilvános konzultációra vonatkozó információk a polgárokhoz, azt láthatjuk, hogy igazából a válaszadók száma nagyon alacsony, itt látjuk a számokat, hogy csak a végén láthattuk ezt a 4,6 milliós részvételt, a nyári téli időszámításra vonatkozóan vettek részt ennyien, de a többi esetében azt láthatjuk, hogy korlátozott számban érték el a polgárokat hát itt ugye 500 millió polgárról beszélünk, azért az képest itt ezek a számok, ez a pár száz vagy 1000-2000 közötti számok, ezek nagyon alacsonyak. Ez a teljes alkotási folyamatnak egy részét képezi a köz megszólítása, különböző eszközökkel lehet ezt valószínűleg nem mindig világos, hogy pontosan hogyan is választ az Európai Bizottság, és utána hogyan használja föl a jogalkotási folyamatban az eredményeket. Itt nagyon sokszor a nyelvi rezsimmel is problémák merültek fel egyébként a polgárok elérése során. Sokszor túl összetettnek, hosszúnak tartották a felméréseket a résztvevők, illetve sok esetben nem fordították le valamennyi nyelvre a konzultációs kérdéseket, ez pedig nagyon sok polgár számára kizáró jelleggel bír, egyszerűen nem ugorják meg ezt a Köszönöm. Itt 97%-a a válaszadóknak úgy gondolták, hogy van elég idejük, mások túl rövidnek tartották a konzultáció időszakát, illetve a válaszadási időszakot. De a válaszok értékesében monitorozásában azonban hiányosságokat is feltártunk nézzük hát az erre vonatkozó eredményeket. Itt most a nyári téli időszámításra vonatkozó felmérés eredményeit láthatják. Itt láthatják, hogy nagy a földrajzi e, egyenlőtlenség. Németországban és Ausztriában választottak a legtöbben. Itt a színekkel jeleztük, hogy hol mekkora volt a részvétel, és láthatjuk, hogy a dél és észak között nagyon nagy a különbség illetve a közép-európai országok, a balti országok, eh, mindenhol más volt a részvétel, Németország, Ausztria, a két élénkszínű ország, ahol sokan részt vettek a felmérés, eh, és itt a grafikon jobb oldalán láthatjuk, hogy 40%-a válaszadóknak az utolsó két napon vett részt a közvetetős folyamatban a konzultációs munkáról történő tájékoztatás nem megfelelő, és az adatok feldolgozásában, elemzésében és a, a visszajelzésben is látunk hiányosságokat, tehát nem mindig jutott el az eredmény a polgárokhoz. Tehát azt állítjuk, hogy a polgárok boldogok, örülnek annak, hogy kérdéseket teszel nekik a bizottság, kíváncsi a véleményekre, de nem elégedettek azzal, hogy nincs nagy kihatásuk a jogalkotás folyamatra, illetve hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást az eredményekről. Most pedig akkor az ajánlásokra térnék fel az első. Az Európai Bizottság keretével kapcsolatos ez az első ajánlatos. Úgy gondoljuk, hogy a nyilvános kutatációkat jobban kellene monitorozni a bizottságnak, erre vonatkozó ajánlásunk, specifikus indikátorokat kellene bevezetni, és erre vonatkozóan e, rendszer szintű értékelést kellene végezni, hogy a megfelelő, e, hogy a célkitűzések megfelelően elletek-e érve, hozzájárult a konzultáció az adott jogalkotási folyamathoz, és így tovább. Aztán a mesőkenyerésünk konzultáció stratégiára vonatkozik, ahhoz, hogy a legtöbb polgárt meg tudja a bizottság szólítani, fontos, hogy a konzultációs tevékenységeket megfőképpen elmagyarázza, hogy milyen típusú tevékenységekre milyen részvételi eszközöket használ, miért választ mondjuk egy nyilvános konzultációt, egy kérdővet, vagy miért eh, szólítja meg csak az érintett feleket. Itt fontos, hogy itt ezek kiegészítsék egymást, ezek az elemek. Itt nem azért akkor működik jól egy nyilvános konzultáció, hogyha számszerűen sokakat kérdezek meg, hanem hogyha specifikus célokhoz, témákhoz megfelelő eszközt választanak fontos, hogy a, mondjuk 500-an válaszoltak egy nyilvános konzultáció arra, akkor fontos megvizsgálni, hogy hogyan lehetne többeket megszólítani, és ennek megfelelően kell kommunikálni a konzultációra vonatkozó információkat. Ha csak 500-an válaszolnak 500 millióból, akkor ez nem biztos, hogy reprezentatív a, ez a válaszadó csoport, és ne, kérdés, hogy olyan lehet ezeket az eredményeket felhasználni. A negyedik ajánlásunk pedig a nyelvi rezsimre vonatkozott, már említettem, hogy bizonyos dokumentumokat eh, nem e, fordítottak le, csak angolul voltak elérhetőek, ez számos tagállam, számos e, társadalmi csoport számára ez nehézséget jelent, és itt az is fontos, hogy itt általános jellegű kérdőívek, konzultációk valósultak meg, hogy ezt, ezt hogyan határozzák, meg mit jelent ez, hogy általános és szakértői konzultáció. Fontos az, hogy a manipulációkkal szemben megvigye a bizottság a, a nyilvános konzultációkat, ehhez megfelelő adatfeldolgozási standardokra van szükség, itt rendszeres ellenőrzésekre van szükség, hogy kizárjuk a nem európaiak részvételét, vagy a kétszeres részvételt, hiszen jelenleg ezek nem zárhatók ki, de a bizottság keményen dolgozik az adatfeldolgozási standardok betartásán és ellenőrzésén. Ez, és ezt az utolsó ajánlásunk pedig a tájékoztatás a válaszadók felé, ők sokszor örömmel részt vesznek a konzultációban, de elégedetlenek azzal, hogy nem kapnak időben visszajelzést, és nem tudják, hogy egyáltalán bárki is figyelembe vette a, az ő válaszokat, volt-e egyáltalán bármiféle értelme annak, hogy ők részt vettek ebben a folyamatban. Ennyit szeretem volna elmondani a részünkről, nyilván e, nyitott vagyok a kérdésekre, örömmel várom a hozzászólásokat, eh, kérdéseket, úgy gondolom, hogy a Peti szakbizottság felkérése nagyon aktuális és észszerű volt, mert úgy gondolom itt valóban vannak hiányosságok, amelyeket orvosolni kellene, és a bizottság nyilvános munkáját, a konzultációs munkáját nagyban javíthatnák a mi ajánlásainkkal. Köszönjük szépen! Uh... Először a bizottsági szó. Antolina Hipoloni következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönet a számvevőszéknek. Megköszönöm ezt a nagyon jó jelentést, külön jelentést. Örültünk neki nagyon. Úgy véljük, hogy a számvevőszéknek jó, az a, jó a nyilvános konzultációi módszere, az OECD számára ez egy jó rendszer, de hát a legfontosabb az, hogy mi számunkra, a polgárok számára jó ez a rendszer, egyre nő, a részvételi arány meg négyszereződött a, a nyilvános konzultációban résztvevők számára, és egyértelmű, hogy egyre több a pozitív visszajelzés a rendszerrel kapcsolatban, ez nagyon bátorító. De nyilvánvaló az is, hogy bizonyos dolgokat lehet még javítani. Mi megpróbáltuk a Better Regulation politika nevében ezt megvizsgálni. Nos, egyrészt egyre több embert kéne, egyre több embert kéne elérni, az adatvédelmet maximalizálni kell, ugyanakkor megfelelő visszacsatolásra van szükség, megfelelő feedbackre. Ezeket az intézkedéseket próbáljuk, vagy változásokat próbáljuk meg a jövőben megtenni. Köszönjük szépen az ajánlásokat, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat tesz a Better Regulation projektünknek. És valóban a polgárokkal a lehető legnagyobb mértékben föl kell venni a kapcsolatot, és meg kell tenni, adni annak a, vagy meg kell teremteni azokat a csatornákat, amiken keresztül a polgárok e- e- elérhetik az európai intézményeket és viszont. Auken asszony! Köszönöm. Bevallom most azonnal rögtön, az én nem olvastam ezt a külön jelentést. Hallottuk, hogy azért még dolgokat lehet javítani. Egyébként nyáron kérdeztem Dániában, és akkor még senki nem tudott erről. Tudom, hogy a németek viszont nagyon aktívak a ügyben. Engem később kerestek meg ifjúsági sport egyesülettől, és ők sajnálkoztak emiatt viszont Dániából semmit nem hallottam. Ezt az eszközt mindenképpen használnunk kell. Nagyon fontos, hogy az emberek tisztában legyenek ezzel. Péter, hányan is éltek Németországban? De elég sokan. Ez az 5 millió, ez még mindig nagyon kevés. Dán viszonyok között 5 millió az sok, de Németországban nem. Itt a petíciós bizottságban sokszor szoktunk arról beszélni, hogy az átláthatóság hiánya mekkora gondot. Jó lenne például, hogyha nagyon jó lenne például, hogyha a tagállami hatóságok, a tagállami sajtó, a tagállami parlamentek pontosabban tudnák, hogy mit tesz a tagállami kormány. Szerintem erre kéne ezt kéne elérni, hogy az emberek tudják, hogy saját kormányaik mit tesznek. Az ombudsmannak volt egy nagyon jó jelentése erről 2018 májusában, és aztán az Afkosra a Peti is reagált erre tavaly januárban. És ennek az lehet a folyamánya, hogy abból indultunk ki, hogy a tanács követi az ombudsman ajánlásait. Na most ezt itt is eh, alkalmaznám, ha az ember nem tudja, ha az ember nem tudja bevasalni, hogy az ajánlásokat eh, elfogadják, az gond. Hogyha a tények eltérnek a valóságtól, az eh, az nem jó dolog. Vagy ott van például Finnországban az óra előreigazítás, vagy Oszlóban, ugye ez egy, ez, ez bizony sok mindent megváltoztat. Tehát hogyan alakult ki ez a rendszer? Mi nagyon sokakat meghallgattunk, szakértőket, Beszéltünk arról, hogy például a betegekre milyen hatással lesz az óraátállítás. Kérdés az, hogy akkor most melyik információval induljunk ki. Mindenkinek nagyon eltérő véleménye volt. Én egyébként számomra nagyon jó ez a nyári időszámítás. És Egyébként az is nyilvánvaló, hogy, amíg, hogy a kisgyerekes anyák nem igazán küzdenek meg ezzel, ez nem probléma. Az egyes és a tízes cikkek alapján a polgároknak joga van részt venni a döntés hozatal bizonyos szintjein, de hogyha a saját kormányaik munkáját nem tudják, erre nincs rálátása a polgároknak, akkor hogyan gondoljuk ezt hiába kérdezzük meg a polgárokat, hogy erről arról mit gondolnak, lehet, hogy néhány embert elérünk. Szerintem, ami például történt nyári időszámítás témájával, az botrányos volt, de hát ez az én véleményem. Egész biztos, hogy nagyon sok jó kérdést fel lehet tenni egy ilyen konzultáció alkalmával, de a parlament is és az ombudsman is úgy véli, hogy a tagállami parlamenteknek kéne sokkal átláthatóbbak, átláthatóbbnak lenni. Hogyha nem, tört, ha nem átlátható a döntéshozatal, az egy, egyáltalán nem tesz jót a demokráciának. És bizony sokan utálják a demokráciát. Először is köszönjük szépen a tanulmányt, és köszönjük a rövid és majdnem azt mondtam, hogy a nagyon rendezett következtetés bemutatását, következtetések bemutatását, hogyan tovább az Európai Unióban. Az emberekhez közelebb is állhatna a demográfia legalábbis hazámban, de ez nagyszerű eszközre van szükség, amit ön bemutatott, abban hatalmasak a lehetőségek. Tehát szükségünk van mindenre, szeretnénk is, hiszen érdekeltek vagyunk a jogalkotásban. Még előtte látnunk kell a tervezetet, de fontos tudni azt is, hogy érdekli ez a téma az állampolgárokat. Nyilván ez viszont az egészet meg kell fogalmazni, egyetértek önnel. A közjogi ö, konstellációban figyelni kell a fordításra is, hiszen ha csak három nyelven tesszük közre, akkor sok embert nem fog érdekelni. A közjogi ö, konstelláció nem a lobbizók számára van ott, hanem az állampolgárok számára. Und wie, und an denen müssen wir rankommen. Erstens mit der Hát először ott van a nyelv, e, az ezzel kapcsolatos hiátus ön már rámutatott, másrészt pedig sokszor jön hozzám látogató csoport, de sokan nem is tudnak arról, hogy van ez a lehetőség, de ha eljönnek ide, akkor bírálják a jogalkotót, elmondjuk nekik, hogy hát azért lett volna lehetőségetek bizonyos törvénytervezetekkel kapcsolatban elmondani a véleményeteket, de ezt nem, nem is tudnak erről a lehetőségről. És ott van még a nyelvgond. Egyetértek azzal, hogy ebben el kell járnunk. A feedbacknél a kérdés az, hogy hogyan, mi az elgondolás, a közjogi konstelláció csodálatosan működik, de hát ehhez szükség van résztvevőkre is. És ha vannak résztvevők, nem tudok majd mindenkinek külön írni. Külön megírni, hogy köszönjük a véleményét, de ha feedbackről beszél, akkor ez a feedback, ez hogyan képzelhető el? Tehát még egyszer köszönöm szépen, és egyetértek önnel. Szükségünk van ezekre a közjogi konstellációkra, hiszen ez egy demokráci, demokratikus eszköz ahhoz, hogy az embereket elérjük. Sajnos azonban nem annyira ismert, de ezen dolgoznunk kell. Remélem, hogy az ön tanulmánya hozzájárul majd ahhoz, hogy új gondolatokat kapjunk arról, hogy az európai e, e, polgárok körében hogyan tegyük mindezt ismertebbé. Tehát ne nyávogjunk, mondjuk itt, tehát ne kritizáljuk ne csak akkor kritizáljuk a törvényt, ha már készen áll. Be kell vonni az embereket a véleményformálásba az előtte is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, csak az emberek nem használják ki. Köszönöm szépen! Szívből szeretnék köszönetet mondani az Európai Szabemőszéknek. köszönet ezért a jelentésért. Köszönjük, hogy ezáltal megpróbáljuk megcélozni a javulást. Sajnálatos, hogy, a, hogy sokszor kevesen vesznek részt a nyilvános konzultációkon, de egyetem, hogy vannak dolgok, amiket még javítani kell. Én úgy gondolom, hogy az állampolgárok számára nagyon nehéz egyáltalán tudni, hogy miről van nyilvános konzultáció, hogyha az ember nem követi a tanács, a parlament, a bizottság munkáját, akkor eh, nehéz ehhez hozzájutni egyáltalán, hogy kell részt venni ezen, milyen nyelven lehet, eh, ott elérhető az összes tagállam eh, nyelvén. Ezek mind-mind felmerülő kérdések. A 21. század szokásaihez alkalmazkodnia kell az Európai Uniós intézményeknek is. Ne felejtjük, hogy az európaiak ott vannak a hálózaton, és nem csak a televízión keresztül, hanem a rádión keresztül is, vagy más információs csatornákon keresztül is meg kell célozni az európai polgárokat, vagy itt van a a nyári időszámításra való átállásról szóló konzultáció is, és az ötmilliós részvétel látható, hogy ez egyfajta bejárati ajtó, az a nyilvános konzultáció a polgárok számára az Európai Uniós intézmények felé. Nos, úgy gondoltuk, hogy hasznos lehet, hogyha az Európai Számvevőszék külön jelentést ír ebben a témában, de szerintem még sokkal jobban közelíteni kell az Európai Unió intézményeket a polgárok felé. És úgy vélem, hogy azt gondolom, hogy ismételten azt kell kérni a bizottságtól, hogy közeledjenek a polgárok felé, hiszen Európa a polgárokból áll, a házakban, a munkahelyeken, az otthonokban, a hálózatokon is ott kell lenni Európának. Köszönöm szépen a munkát, hiszen ezáltal a külön jelentés által az Európai Parlament és egyéb Európai Uniós intézmények is javíthatják munkájukat. Köszönöm. Most pedig a 12-es napi rendi pont következik, ha nincs ellenükre. Ez a 96 per 2019 számú petíció. Arnaud Domenech Romero spanyol állampolgár nyújtotta ezt be. Egy uniós szintű szabványos szennyezési jelvény és a járművek forgalmi korlátozások szerinti osztályozásának létrehozásáról szól ez. Itt van a petens, úgyhogy ha gondolják, akkor megadom a szót Limberg úrnak a bizottság részt. So, uh, the commission services uh, are of... Köszönöm szépen. Igen, a bizottság tudatában vannak, hogy milyen aggodalmak léteznek, amelyekről ez az anyag is említést tesz. A levegő minőségénekről szóló irányelv kötezi a tagámot arra, hogy gondoskodjon arról, hogy az irányban meghatározott határértékeket ne lépjék túl. Ha túllépik a határértékeket, az irányelv kötezi a tagámokat arra, hogy minőségi terveket alkossanak meg azért, hogy a túlépési időszakok a lehető legrövidebbek legyenek. A illetékes hatóságok választják meg az intézkedéseket a tagállamokban, de lehet ezek között az intézkedések között alacsony emissziós intézkedés is. Az unió szerte javasolt badge rendszer lenne a megoldás. A városi járművekkel kapcsolatos rendeletet javíthat, feljavíthatjuk, hogy javítsunk a vezetők helyzetén is. Megköveteljük azt, hogy a hatóságok tájékoztassák a vállalatokat és az állampolgárokat az alkalmazandó uniós tagállami és helyi szabályokról. A az útfelhasználókat tájékoztatni kell az irányelvről is 2020 végéig. Az információt könnyen és jó érthetően kell közéteni és 2023 végére gondoskodni kell arról is, hogy online lehessen az emissziós matricákat megvásárolni, ha erre szükség van. Egy nem kötező hatályú iránymutatáson is dolgozunk, még nem véglegesítettük, és egyelőre nincs döntés arról, hogy mikor fogjuk ezt esetleg közé tenni, viszont a közeljövőben, a jövőben a bizottság különböző anyagokban erről beszélni fog. A 2020-as évben a zöld deal keretében fogjuk a terveket elfogadni, és a városi mobilitási csomagot, és abban megnézzük a jelenlegi városi mobilitási szakpolitikát, és ennek alapján fogunk dönteni a következő lépésekről. Van egy másik fejlemény is azóta, hogy válaszoltunk a kérdésre. A felülvizsgált, fenntartható városi mobilitási tervekkel kapcsolatos iránymutatásokat tavaly összel közé tettük, és van egy iránymutatási anyag is a rendeletre. Szeretném megemlíteni, hogy az Európai Parlament egy európai parlamenti előkészítő fellépésre is pénzt szán. A lényeg, hogy felhasználó barát módon lehessen a gépjárművezetőket tájékoztatni. Dolgozni kell a normálisításon és az információ különböző appokban és navigációs eszközökben való feltüntetésén. Emellett pedig meg kell könnyíteni az információhoz való hozzáférést az egységes hozzáférési rendelet alapján. Köszönöm szépen, Járó úr. Nos, a petíció benyújtója számomra nagyon fontos problémára tért ki, mert úgy érzem, hogy ha a különböző besorolások helyzetét folytatjuk, különböző bedzseink vannak a besorolásra, az osztályozásra, a gépjárműveknél különböző gépje, ö, környezetvédelmi matricáink, akkor ö, tönkre fogjuk tenni az utazás szabadságát és a belső piacot is. Én németként a német rendszert sem igazán értem. Van nekem egy ilyen környezetvédelmi matricám, amit felszoktam tenni tenni az autóra, de ez attól függ, hogy hol vagyok, mert különböző városokban különböző részeket lezárnak, nem tudok bemenni. Az szép, ha valaki mondjuk Görögországból gépjárművel Németországba utazik, de kérdés, hogy hogyan értelmezzük azt a matricát, amit ők ott kaptak Görögországban. Mindent egységesíteni kellene, a matricákat, a táblákat, mindent, mert egyébként nagyon bosszantó az, ha az, embert, az ember bemegy az egyes zónába, amibe pedig nem lehetett volna bemennie a gépjárműve miatt, és jól megbüntetik. Ez nem segíti az utazás szabadságát. Nálunk még a helyi önkormányzatok is külön elképzelésekkel állhatnak elő ilyen területen. Úgyhogy a bizottságnak azt mondom, hogy kérje, hogy a tagállamok legyenek észszerűek. Tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy az ő rendszer a legjobb, de mindenképpen egységes rendszerre van szükség. Nem a közigazgatás, hanem az állampolgárok érdekeit szolgálna ez. Ezért maradjon nyitva ez a petíció, és azt mondom, hogy a közlekedési szakbizottságnak is, a Trannak is ezzel foglalkoznia kellene ezzel. Ott van még az autópályadíjak és hasonlók kérdése. Nem fizetem meg, akkor négy héttel később büntetnek meg. Ez neki, az egésznek így együtt semmi értelme. Nem a díjazást ellenzem, csak azt mondom, hogy legyen egységes rendszerünk. Auken asszony. Yeah, I... Egyet érthetnék, de... de azért alapvetően azt látjuk, hogy milyen országban más a rendszer, a turisták küzdenek ezzel. Ezt én is láttam már. De mégis azt gondolom, hogy ha tehetünk bármit is azért, hogy a levegő minősége javuljon, eh, akkor megtehetünk például Kopenhágában, például mérőállomások vannak a városban, a, eh, és nagyon közel a közlekedéshez, a forgalomhoz közel állítják fel a mérőállomásukat, és eh, ezzel egész jó eredményeket értek el de sajnos a levegőszennyezés még mindig sok ember halálát okozza, meg betegít sokakat. Nem tudom, hogy hogy lehetne ezt felszámolni. Itt vannak a követelmények, de nem tartják be, és a bizottság túl sok éve nem lépett fel határozottan úgy gondolom ez komoly probléma, hogy van egy irányelv, de nem tartatjuk be minden országban, legalábbis hazámban is olyan eredmények vannak, amelyek egyáltalán nem jók, elkeserítő ez. És lehet, hogy igen, itt ragaszkodunk kéne, hogy történjen valami. Sok helyen a turisták ugyan nehézségből ütközik, de meg fogják érteni azt, hogy hogyan működnek a különböző módszerek a levegőszennyezés csökkentésére. Nagyon jó, meghallgattuk a bizottságot, már hallgattuk a szakbizottság tagjait, úgyhogy én azt mondanám, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és kérjük a bizottságot arra, hogy, folyton, hogy folyamatosan tájékoztasson minket arról, hogy hogyan alakul a helyzet, illetve a, a Trannak is el fogjuk nyújtatni ezt a... Ugye, ugye ezt kérted, Péter, hogy a Tranhoz... Jó, jó, semmi gond, elküldjük. Tehát a Trannak is megküldjük ezt az anyagot. És a cél ugye az, hogy ezeket az eszközöket valamilyen módon harmonizáljuk. Tehát nyitva hagyjuk, Trannak elküldjük, és kérjük a bizottságot, hogy tájékoztasson minket a fejleményekről. Köszönöm szépen. 13-as következik. 837 per 2018-as petíció Markus Baumgart német állampolgár nyújtott ezt be. A járművek légszennyezéséről szól ez. A bizottságnak fogom megadni a szót Filip Lén úr a mobilitási osztályról. Good afternoon everyone. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit üdvözlök. A petíció benyújtója egy nagy repülő tér mellett lakik, és szeretné, hogyha a repülőképekből származó kibocsátásokat szennyezés ugyanúgy kezelnék, mint a tizen járművekből származó kibocsátást. A környezetvédelem az európai politikának egy nagyon fontos szempontja. Fontos, hogy a közlekedés káros hatásait, így a repülés káros hatásait is valahogyan csökkentsük. A zöld megállapodás hogy a jelen bizottságnak a legfontosabb prioritása, és, és fókuszálni fog a levegő minőségére, a levegő szennyezésre, a, a repülőtérek közelében a kibocsátások csökkentése ebben fontos szerepet játszhat majd. 2019. júniusában a bizottság eh, elfogadott olyan követelmények, amelyek a repülőgépek motorjára vonatkozó új standardokat, új szabványokat, az ICAO által elfogadott szabványokat eh, vezetne be az Európai Unióban annak érdekében, hogy a légi közlekedés kibocsátásért csökkentse. Ez az első olyan technikai szabvány, ami a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozik, ez az ICAO fogadta el, és a bizottság ezt átvette tavaly júniusban. Ez azt jelenteni, hogy kötelezővé válna a kibocsátás csökkentés szempontjából hatékonyabb rendszereket kidolgozni és alkalmazni a repülőt ebben. Ez elsősorban a széndiokszid kibocsátásra vonatkozó, ez az egyik szabvány, a másik szabvány pedig a motornak a nem illékony részecskére, levegő részecskére vonatkozó kibocsátási szabvány. Ez a két új ICAO szabvány. A, a, a, az utolsó elemeit képezi a, a repülés vonatkozó kibocsátás és környezetvédelmi tanúsítvány kapcsolatos követelményeknek ide vonatkozik ugye a zajcsökkentés is, és egyéb más környezetvédelmi standardok, de ez nem csak az első és az egyetlen ilyen szabvány. A következő években az Európai Bizottság folyamatosan szeretné a repülőgép motorokra vonatkozó szabványokat javítani, és itt nyilvánvalóan megfelelő egyensúlyt kell teremteni a környezetvédelem és a hatékony felhasználás és közlekedés között. Helyi szinten a Szezár közös vállalkozás eredményei is javítja a helyzetet, a szárazföldön a légi irányítás hatékonyabbá vált, a zajcsökkentés, a kibocsátás csökkentés már ennek köszönhetően is csökkent a nagy repterek közelében. Köszönjük szépen a bizottságnak! Michael Kingenberg kollégája kíván szóval nem rendben, akkor a szakbizottságban van olyan képviselőtag, aki kíván hozzászólni? Nem. Vagy mégis, Péter? Tessék. Uh, uh, nem. Nem, csak jobbáltam az ennek az eszását. Meghallgatván, meghallgatván a bizottságot, akkor ezt a petíciót nyitva tartanánk, és arra kérjük a bizottságot, hogy folyamatosan tájékoztasson minket arról, hogy hogyan áll ez a javaslat, amiről beszélt az imént a bizottság képviselői jog. Jó, nézzük a 14-es napi rendi pontot, 80 per 2019 számú petíció, egy spanyol állampolgár nyújtotta be Plataforma Frenemla Contamináció nevében. Valenciában található Castellón Grau területének levegő minőségéről szól ez. Üdvözlöm a petíció benyújtóit, 5 percet tudunk először adni a petíció begyújtóinak, utána a, szak, utána a bizottságok következnek, a szakbizottság tagjai, és utána a lezárás, a vita lezárásakor még két percet tudunk adni a petenseknek. Köszönjük, hogy ellátogat itt, és parancsoljon! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy a mai napon napirendre tűzték ezt a témát, és Elmondanám, hogy miről van szó. Graude Castelló a szennyezés központja Castellótól nem messze van. Nos, az a legfőbb probléma, hogy egyáltalán nem átlátható, hogy milyen szennyezési tevékenységet folytatnak az ipari területeken, illetve a, a, a, a kikötőben. Ezzel a ezzel az Árhuszi Egyezménynek nem tesznek eleget. Hatalmas kikötőről, illetve ipari konglomerátumról van szó, a földközi tenger egyik legnagyobb petrolkímiai központjáról van szó. Egyébként a széndiokszid kibocsátás szempontjából az 50 legnagyobb kibocsátó között van ez, ez az ipari konglomerátum. Bár csak a városoktól vagy lakott területekről két kilométerre lehetne maximum ezek a, ezek a létesítmények, mégis jóvá hagyták a kőolaj finomító létrehozását. Körülbelül 100 méterre van a mi falunk ettől a, ettől a kikötőtől, ettől a létesítményről. Sajnos nincs meg a tájékoztatás, az évek során harcot folytattunk, hogy az, meg, hozzájussunk a szükséges információhoz. Az idő évek során megváltozott az önkormányzat is, a regionális önkormányzat is, de a lényeg nem változott. Rengeteg anyagot tárulnak a szabad ég alatt, ezeket kirakodják, berogad, berakodják, és a a kikötőben felhalmozott anyagokat a szél oda hordja, ahova gondolja, és sokszor ez a, és ez egyértelműen a, egyértelműen a levegő minőségét befolyásolják. Sok mindent próbáltunk elérni, próbáltunk gyűjtéssel egy tanulmányt megiratni. Egyetlen. Az, az, az alapvető kérdést tettük fel, hogy hogyan lehetne elérni a tájékoztatást, és a klímaváltozással, klímaváltozásért felelős regionális kormánytaggal is felvettük a kapcsolatot. Nos, sok, sokszor igényeltük, sokszor kértük azt, hogy tájékoztassanak minket, de általában azt tapasztaltuk minden szintű kormányzaton, hogy ígérgetnek, aztán nem tartják tiszteletben a saját ígéreteiket. Az Európai Parlament klímaválság helyzetet hirdetett, úgy gondolom, hogy sürgősen, az ember, a, sürgősen a klímát, illetve az emberi egészséget a gazdasági érdekek elé kell helyezni. Én úgy vélem, hogy az Európa irányelveknek nem felel meg az, ami a mi környékünkön történik. Serrajó, Lagrau és Almaszor területén a levegő minőség nem megfelelő, túlságosan közel van a lakott településehez, az ipari létesítményhez. Öt konkrét kérésünk van a mai napon. Azt kérjük, hogy a PETI szakbizottság írásban forduljon a helyi és regionális önkormányzatokhoz és hatóságokhoz, adjon hangot aggodalmának, és kérjen független tájékoztatást a petenseknek a levegő minőségével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy az Árhuszi Egyezménynek, Árhuszi Egyezményt figyelembe vegye és teljesítse a helyi és regionális önkormányzat. Azt kérem ettől a szakbizottságtól, hogy közvetítőként segítsen nekünk, és hogy a minimum standardokat tartsa, tartsák be a helyi és regionális önkormányzatban tájékoztatási, tájékoztató adatokra vonatkozóan, levegő mérő állomásokra vonatkozóan, illetve hogy a, a ki, illetve hogy a kikötőben ne tároljanak olyan anyagokat a szabad ég alatt, amelyek aztán az, a széllel elszállhatnak és szennyezhetik a levegőt. Szeretném, hogyha alapjaiban megvizsgálná ezt a petíciót, illetve a levegő minőségére vonatkozó összes adatot a szakbizottság. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most pedig az Európai Bizottság következik Lucia Vernál Szajkonen asszony képviseletében parancsolja. Ja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a szót. Spanyolul fogom folytatni. Köszönöm szépen a Frenem la Contaminação Contaminasao Egyesület nevében. Nos, egyrészt a környezetszennyezés, másrészt pedig a levegőszennyezés ellen is szeretne harcolni az Európai Bizottság. Nyilvánvalóan nagyon káros hatással van a szennyezés az, az egészségre, illetve a környezetre, ahogy a bizottság 2019. augusztusában már tájékoztatta a Peti Szakbizottságot, megvizsgáltuk a petíciót, és arra jutottunk, hogy, az EU, hogy Spanyolország bizonyos jogszabályokat nem tartott be, európai jogszabályokat Spanyolország ezt tudomásul vette, és tudomásul vette, válaszolta a megkeresésükre, ezeket jelenleg elemezzük. Második dolog. Ipari kibocsátásokról szóló irányelv. Ez Európa legfőbb jogszabálya a, erre vonatkozóan, és a, e, ebben, ezen irányelv értelmében tudni kell, hogy a talajban, a levegőbe, illetve a vízbe egy-egy ipari létesítmény mennyi kibocsátást termel, és ezeket az értékeket a közvélemény számára is elérhetővé kell tenni, illetve hogyha nem, ha nem tartja, hogyha nem veszik figyelembe és nem tartják be a határértékeket, akkor a, meg kell adni a lehetőséget, elnök, Kicsit lassabban, ha beszélne, mondja az elnök, mert a tolmácsoknak akkor nagyban megkönnyíti a dolgát. Az a levegő minőségéről szóló irányelv küszöbértékeket szab meg, ezeket nem szabad túllépni az emberi egészség védelme értékében. A bizottság feladata az, hogy vizsgálja, hogy ezt betartják ezeket a jogszabályokat, és hogyha úgy látja, hogyha nem, úgy látja a bizottság, hogy nem tartja be egy-egy tagállam, e, vagy egy, egy ipari létesítmény ezeket a szabályokat, akkor fellép. Spanyolország esetében pontosan erről van szó. Közetelezettség szegési eljárást indított e, a bizottság Spanyolország esetében nitrogéndiokszid e, értékek meghaladása szempontjával, vagy problémájával még az Európai Bíróságot is megkért, megkereste, illetve eljutott ezt az ügyet az Európai Bizottság ide, a spanyol esetben. De az, e- a levegő minőségéről szóló levegő minőség témában az, a spanyol hatóságok két újabb anyagot küldtek el a bizottság számára. Ezek alapján a két 2008 per 50-ről, 50-es irányelv ben foglalt határértékeket nem lépte túl a kibocsátás a szobban forgó területen. Nos, Elképzelhető, hogy a WHO határértékeit egy-egy tagállam túllépi, de ez emiatt még a bizottság nem tehet semmit, csak akkor járhat el, hogy egy tagállammal szemben, hogy az európai jogszabályokat nem tartja tiszteletben. Aztán mérőállomások, levegő minőségmérőállomások témájában szintén ugyanerre jutottunk, a tagállamok szabják meg, hogy pontosan pontosan hány és milyen állomást állítanak fel. Arra kérjük a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy pontosan tájékoztassák erről a petest. Köszönöm szépen. Kérdésem, ki szeretne hozzászólni a szakbizottságból? Yes. Igen. Lehet, hogy most kicsit kemény leszek, de valami engem igencsak bánt. Szóval, az orhozi egyezményt nem tartják tiszteletben, nem tartják és a petíció benyújtóinak, a polgárainak nem biztos, biztosítanak hozzáférés a háttérinformációs dokumentumokhoz. Valami nincs rendben? Folytathatom? És most a bizottsághoz fordulnék ugye azt hangzott el, hogy nem szekték meg az uniós jogszabályok. De hát van egy ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelv, és azt is betartották. Nem vagyok biztos benne. És azt hallhattuk, a Petisza benyújtájától, hogy a a szempontjából sem elfogadható a helyzet. Én azt gondolom, hogy nyitva kellene hagyni ezt a petíciót, És hát itt valószínűleg valóban uniós irányelvek sérültek, Úgy tűnik, hogy azért egy sürgető kérdésről van szó, a közegészségügyi kérdésről, a polgárok egészségéről. És hát nem úgy tűnik, mint egy valóban valamennyi szabálynak eleget tettek volna, és mindent betartottak volna. Muchísimas gracias, um, Peter Jár. Köszönöm szépen, Péter Jár. Én is itt két problémát látok először, és a bizottság válasza azért differenciáltabb volt. Nem azt mondták, hogy minden oké, okay, minden rendben, azért ennél árnyaltabban válaszoltak. Az a spanyol hatóságokkal kritikus párbeszédet folytat, és most ennyi fejeztem ki A, a más dolog, hogy érdemes néha oda menni a helyszínre. Olaszországban jártunk egy helyszíni látogatáson, ahol megnéztük a, szennyezést, ott, ahol az ipar és szereplők azt mondták, hogy minden rendben, a polgárok azt mondták, hogy nincs minden rendben. És, és úgy gondolom, hogy érdemes ilyenkor időt szállni erre. Itt tényleg arról van szó, hogy a petíció benyújtói valóban úgy gondolom, hogy jogos követelmény álltak előtt, szeretnék tudni, hogy minden rendben van. Átláthatóan kell a vizsgálatokat, a méréseket végezik, különben bizalmatlanság fogja övezni azt a választ, hogy hát minden rendben, tessék tovább lépni. A bizottság ugye bizonyos kérdésekben párbeszédet folytat a spanyol hatóságokkal. Én úgy gondolom, hogy a helyszínen és a helyekkel párbeszédet kellene folytatni, hogy a bizalmatlanságot sikerüljen felszámolni, és átláthatóságot ö, vigyünk ebbe az egész folyamatba olyan lesz, mint a való életben. Amit nem hoznak nyilvánosságra, az egyből gyanús. Úgy gondolom, hogy egy levelet megfogalmaznánk, az egy jó lehetőség arra, hogy legyen nyoma, azt már nem lehet akkor egyszerűen lesöpörni, aminek írásban nyoma van, és itt átláthatóságot vinnénk egy kicsit az ügybe, szerintem hasznos lenne. Köszönjük szépen, Vilmóra! asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök. Az először szeretnék köszönet mondani a, a szennyezés elleni platformnak a munkájukért. És emlékeztetnék arra, hogy a VH utalt arra, hogy 8-ból egy haláleset bizony szennyezésre vezethető vissza. Spanyolországban több mint tízezer embert érint, Európa szerte 10 volt, itt a levegő szennyezés áll, tehát ennyi ember halálának a hátterében. És a Szarajói platform eh, erről írt, hogy itt Valenciában ebben a régióban a petrokémiai vállalatok és egyéb más eh, vállalatok, ugye itt eh, Leon de Castellonban nagyon fontos központtal rendelkeznek, és ott bizony a lakosok légzési problémákkal küzdenek, és felmerül a kérdés, hogy nem -e az oda települt ipar által okozott szennyezés áll ennek a hátterében. És a helyi regionális hatóságok a, a felvették a kesztyűt, és próbálnak küzdeni de e, e, itt sok esetben éppen a petíció benyújtói ellen, vagy az ilyen a légszennyezés ellen küzdők ellen is felépnek, és inkább a kereskedelmi érdekeket védik. Fontos, hogy azok, akik az agályokat e, bejelentik a hatóságoknak, vagy a megfelelő fórumokon szóvá teszik ezt, azok hozzáférhessenek az információkhoz, a tanulmányokhoz megfelelő mérési folyamatokat tartsanak vég, hajtsanak végre, és az eredményekről tájékoztassák a polgárokat, is. ez egy mindenki által ö, megvivandó küzdelem, csata, hogy tisztább legyen a levegő, és az Európai Parlamentnek is az a feladata, hogy a levegő szennyezés elleni harcot a fókuszba helyezze. Fontos, tehát ez a petíció. Köszönjük. János minutos. Köszönöm szépen. Most a petens következik. Két perce van. Végszó címén. Köszönöm szépen. Nincs levegőminőségi tanulmányunk, ami független lenne, tehát a, kö, a kikötő levegőjéről független forrásból nem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy pontosan mit, mi van a levegőben nincsenek a nincsen a város központban, tehát a, a kikötőhöz közeli városrészben nincsen egy fix mérőpont. Elég messze van az első mérési pont a kikötőtől, ez is gond, aztán nincs megfelelő tájékoztatás, nincs átláthatóság, és emiatt nagyon-nagyon sokan aggódnak. Éppen ezért arra kérjük a petíciós szakbizottságot, hogy tartsa nyitva ezt a petíciót, és hogy gyűjtsenek információt több információra van szükségünk, mint amennyit számunkra rendelkezésre bocsátanak az érintett vállalatok. Aztán elképzelhető, hogy az európai jogszabályokat megpróbálják betartani, csak éppen nem jól sikerült a tagállami joganyagba való átemelése ezeknek az irányelveknek. Európa feladata az, hogy ellenőrizze, jól alkalmazzák-e az irányelveket. Nos, azt kérjük tehát, hogy tartsák nyitva ezt a, ezt a petíciót. Tudnunk kell azt, hogy az a levegő, amit itt belélegzünk, az tisztel. Köszönöm, köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy ellátogattak ide. Meghallgattuk a petíció benyújtóját, a bizottságot, illetve a szakbizottság tagjait, és az elnökség javaslata az, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Aztán az Európai Bizottságtól plusz tájékoztatást kérünk. Castelló területén. 2018-19-ben úgy tűnik, hogy a határértékeket betartották, ezt mondta a bizottság. Viszont vannak olyan források is, amelyek arról tájékoztattak, hogy túllépték a határértékeket, tehát ezt tisztázni kell. Kérem az Európai Bizottságot, hogy tájékoztasson minket folyamatosan, és hogy minél több adathoz jussunk hozzá az adat, adathoz jussunk hozzá erről a térségről. Még egy ajánlás, illetve javaslatunk lenne a Környezetvédelmi és Ökológiai Minisztérium felé, illetve a Vidékfejlesztési Bizottság felé és a Valenciai Környezetvédelmi Minisztérium felé is szeret, és majd levélre fordulunk. Tehát egyrészt nyitva vagyok a petíciót, másrészt pedig felveszünk a kapcsolatot a helyi hatós, illetve a regionális hatóságok, hogy küldünk egy missziót erre a területre, hát ez, erről nem mi döntünk, hanem a koordinátorok. Ugye a vendégeket mondom, hogy minden parlamenti frakciónak van egy koordinátora, és mindig az előző évben döntünk a missziókról, Nem arról van szó, hogy a kérésük süket fülekre talál, hanem hogy kicsit máshogy tervezzük a misszióinkat. Köszönöm szépen. Szívesen elköszönnék önöktől, de sajnos folytatnunk kell az ülést, mert 18.30-ig van csak tolmácsolás, és még sok dolgunk van. az európai intézmények és az európai polgárok közötti híd, azt gondolom ez a szakbizottság, és remélem, hogy mi is tehetünk valamit azért, hogy közelebb hozzuk az Európai Uniós intézményeket a polgárokhoz. Jön a 15-ös napi rendi pont, 943 per 2018 számú petíció, egy német állampolgár nyújtotta ezt be, a légszennyezés elleni küzdelemre irányuló intézkedések Németországokban és más uniós tagállamok, tagállamokban hogyan értelmezik és alkalmazzák ezeket az intézkedéseket. Most Michael Künkember következik a bizottság részéről, parancsoljon. Thank you. Um, so just... Köszönöm szépen. Röviden emlékeztetnék arra, hogy miről is szól ez a petíció. A petíció benyújtója dízelgépjárművek korlátozását kéri uniós városokban a légszennyezése miatt. Megkérdezi azt is, hogy a korlátozások miért térnek el Németország és más országok városai között az EU-ban. Egy dolgot tisztázni szeretnénk. Jó néhány tagállam bevezetett légszennyezéssel kapcsolatos szabályokat, korlátozó szabályokat, egy, erről egy átfogó anyagot meg is alkottunk linkekkel, hogy megmutassuk, hogy hol, hogy járnak el. Valamit szeretnénk megtisztázni. Az a döntés, hogy ilyenfajta alacsony kibocsátású szabályok létezzenek, az nem uniós szinten kell megalkotni. A légszennyező jelenléte a levegőben megjelenik egy uniós irányelvben, és ez a tagállamokra nézve kötelezettséget is jelent, de csak az eredmények szempontjából. A kötelezettségeket nem az unió dönti el ilyen értelemben. Ha tesz valamit a tagállam, hogy eljárjon a gépjárművek szennyezésével szemben, az az ő hatásköre. Persze ettől a bizottság még előírhat valamit, de a regionális tagállami szervek megfogalmazhatnak más korlátozásokat is a városi járművekre. Ami viszont a keretet illeti és a jogszabályok működését, Szeretném elmondani, hogy a bizottság a határérték túllépése kérdésével és problémával foglalkozik Németországban. Van is egy jogsértési eljárásunk. Az éves nitrogén-dioxid határérték túllépésével kapcsolatos ez a jogsértési eljárás Németországban. Összefoglalva, a bizottság nem lép, nem avatkozhat be, nem is avatkozik be, nem írhat elő alacsony kibocsátású zónákat, és nem mondja el azt sem, hogy milyen kritériumokat írhatnak elő a tagállamok. Viszont a határérték túllépéssel foglalkozunk az említett jogsértési eljárásban, mert Németország ellen indítottunk. Köszönöm. Más gracias. Remek, köszönöm, Jár úr. Ja, vielen Dank. Ähm. Igen, köszönöm szépen. Helyén való a bizottság válasza, de azért én nyitva hagynám ezt a petíciót. Gondoljunk csak a 11-es pontra, a légszennyezési badge Az, amit a bizottság mondott, helyén való. A tagállam gondoskodik a határértékek, a különböző intézkedésekről, de ügyelni kell, hogy az állampolgárokat ne diszkrimináljuk általánosan érthető kell, hogy legyen a szabály, olvasható és közétehető. Szeretném átutalni ezt az anyagot a Trans szakbizottságnak. Én az intézkedéseket nem ellenzem, csak azt mondom, hogy ez nem korlátozhatja a közlekedési szabadságot, sőt, még az, vagy azt, ami még rosszabb lenne, hogy elmegyek Franciaországba, és mivel eltévesztettem az utcát, egy olyan utcába mentem be, amelyben nem lett volna szabad, rossz magatartás miatt pedig büntetést rónak ki rám. Nem, a cél az, hogy jobb legyen a levegő, de emellett az utasoknak megvan az utazáshoz való joga is. És ilyen értelemen némi fokú harmonizációra van szükség. Tehát ezért ezt a petíciót a 11. ponttal együtt vonjuk össze, beszéljük meg mind a kettőt a transzakbizottságban. Nekem a gépjárművemben most már rengeteg matrica szerepel, a szélvédőmön matricák vannak, engedélyek vannak, stb. Minden ott van, ami kell, de hát ez nem az utazási szabadság. Ne gátoljuk meg az állampolgárokat az utazási szabadságok gyakorlásában. És megkérdez, kellene néznünk, hogy vannak-e harmonizációs lehetőségek, kérdezzük ezt meg a Transzakbizottságtól. Ha külföldre indulok, akkor ne retegje attól, hogy jaj, elfelejtettem kifizetni az autópályadíjat, vagy rossz utcába hajtottam be, és kétszer is megbüntetnek, miközben én csak szép Európán keresztül utazva akartam eljutni valahova, de nem jó utcába hajtottam be. Szeretném rendesen kivizetni az automat, de nem szeretnék ehhez még külön diakat is fizetni, büntetéseket. Köszönöm szépen, Margaret. Péter, hát neked is megvan a jogod, hogy hamarabb hajj meg a légszennyezettségtől. Nagyon sokan halnak meg Európában a légszennyezés miatt. Úgyhogy ilyen értelemben nincs diszkrimináció. Harmonizálnunk kell, hogy hol foganatosítsuk az intézkedéseket. Az előző petíciónál is egyébként ez volt a helyzet. Kopenhágai példát említettem. A levegő minőségének javítása a lényeg, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy meg is van a megfelelő mód erre. Ezen petíciók alapján az a benyomásom, hogy nagyon sok minden történik, éppen ezért sokkal szívgorúbban kell fellépnünk, hogy még te is túléld az egészet, Péter részünkről is néhány megjegyzés. A légszennyezés nem egy tagállam problémája, ez határokon átnyúló probléma. Mindenhol érzik ennek a hatását. Ha egyik tagállamban létrehozzák, akkor ez a légszennyezés más tagállamban is kihatással van. Teljes mértékben egyetértek kollégáimmal. Dolgoznunk kell ezen a kérdésen, sőt, még harmonizálnunk is kell, tehát ezért véleményem szerint ennek a petíciónak nyitva kell lennie, maradnia. Köszönöm szépen. Jó, akkor a javaslat az, hogy ez a petíció is maradjon nyitva, bizottságot pedig arra kérjük, hogy gondoskodjon a folyamat továbbviteléről. Ennyit erről, köszönöm. A ma délutánra befejeztük, holnap reggel a koordinátorok ülésén találkozunk. Köszönöm.